Tanács és az Európai Unió által képviselt értékeket közösen fogják eh, védeni és képviselni. A csatlakozás eh, a, eh, megerősíti, hogy az Unió a jogon alapuló közösség, a jogbiztonságot erősíti, és garantálja, hogy az Unió intézményeit ugyanolyan külső bírói ellenőrzés alá vetik, mint a tagállamok a intézményeit. Miután már 30 éve beszélünk arról, hogy az EU csatlakozzon az emberi jogi egyezményhez, elmondhatjuk, hogy nincs igazán a sürgető Eh, ok eh, a csatlakozásra, hiszen időközben a luxemburgi bíróság eh, eset joga nagyon pozitív irányba fejlődött, és az eu belül is jelentős jogfejlődés ment végbe. Gondolhatnánk, hogy ez így van, de tulajdonképpen ennek az ellenkezője az igaz. Sürgős, hogy az EU csatlakozzon az egyezményhez. Miért? Egyszerűen azért, mert az unió hatás körei most már olyan területekre is kiterjednek, amely hagyományosan az unió 27 tagállamai, eh, tagállamának a hatáskörei voltak. Ezért az egyének embereknek igenis szüksége van arra, hogy a Strasburgi Bírósághoz fordulhassanak, hiszen hát ez a bíróság tudja eldönteni, hogy sérültek-e alapvető emberi jogok, illetve az egyezményben garantált jogok megfelelő védelmet élveznek-e. Ez arra indítat, hogy szóljak röviden a Strasburgi és a Luxemburgi bíróságok kapcsolatáról. Nem annyira bonyolult ez a helyzet szerintem, mint első pillanatra tűnik. Tulajdonképpen ennek a, ezt a kapcsolatot úgy kell tekintenünk, hogy van egy szakosodott emberi jogi bíróság, és az, ez a bíróság az unió nemzetközi jogi kötelezettségei fölött gyakorol egyfajta külső ellenőrzést a csatlakozás így egyáltalán nem veszélyezteti a luxemburgi bíróság joghatósági autonómiáját. A csatlakozással az Európai Unió az egyezmény 48. részes felévé válik, és a luxemburgi bíróságot a Strasburgi Bíróság egyfajta házi bíróságnak fogja tartani, ugyanúgy, mint ahogyan a tagállamok Bíróságát vagy legfelsőbb bíróságát, mármint az egyezmény egyezményhez csatlakozott államok legfelsőbb bíróságát. Más szóval az emberjogi egyezmény a szubszidiáris védelem eszköze és továbbra is az az lesz a helyzet, hogy amikor az EU emberi jogi, alapjogi kartája de facto egyfajta belső Bill of rights válik, amely korlátozza az unió intézményi hatásköreit. Az emberi jogi bíróság mechanizmusát pedig egyfajta külső korlátnak és ellenőrzésnek kell felfognunk az EU fellépésével kapcsolatban. A Strasbourgi Bíróság semmilyen értelemben nem olyan legfelsőbb bíróság, mint mondjuk a német alkotmánybíróság. Itt nem az a kérdés, hogy a melyik bíróság rendeljük a másik felé. A Strasbourgi Bíróságnak egyszerűen azt kell eh, garantálnia, hogy az egyezményben eh, biztosított minimális közös standardoknak megfelelnek. Miután ezt eh, elmondtuk, eh, azzal folytatnám, hogy jelenleg egy potenciális jogsértés áldozata, hogyha már az összes jogorvosati lehetőséget kihasználta, a Strasburgi Bírósághoz nyújthat be panaszt. Eh, nem a, ez egy érintett EU jogi aktussal szemben, hanem akár egy vagy több EU tagállammal szemben. És eh, hogyha megalapítás nyert, hogy az egyezményt megsértették, még nincs garantáció garancia arra, hogy az áldozat a sértett helyzetét orvosolják, mert ez egy harmadik feltétel az Európai Uniótól függ. Ezért ennek kapcsán hagy utaljak egy tanulmányra, egy részletes tanulmányra, amelyet az Európa Tanács emberi jogi al bizottság, emberi jogi irányító bizottsága készített el, és ebben eltekintette, hogy a csatlakozási e, folyamat e, e, kapcsán mi várható. Egyébként február 22-én Freisnes nagykövet, aki az EU főtitkás, az Európa Tanács különleges képviselője, ennek alapján fogja majd a tárgyalásokat folytatni. Fontos, hogy a parlamenti képviselők ne vesztenek el a részletekben. A mi szerepünk az, hogy egy határozott üzenetet fogalmazunk meg, hogy minél el kelljen kezdeni a tárgyalásokat, meg kell őrizni a lendületet. És a tárgyalások tulajdonképpen már júliusban elkezdődnek. Itt most egy nem állami részes félről van szó az Európai Unióról, és tulajdonképpen a szakértőkre kell majd bízni annak az eldöntését, hogy szükség van-e az egyezményt kaphez csatolni egy új kiegészítő jegyzőkönyvet, vagy pedig minden kérdést a csatlakozási szerződésben lehet kezelni, vagy esetleg mind a kettőre szükség lesz. Ahhoz, hogy gyorsan hatályba léphessen a csatlakozási szerződés, meg kell vizsgálni, hogy az 1969-es Bécsi Egyezmény 25. cikkének megfelelően szükség van egy opt-out záradékra, vagy sem. Az EU csatlakozása az Európai Emberi Jogi Egyezményhez azt jelenti, hogy az egyezmény rendszeréhez csatlakozik az EU. És ahogyan a szöveg ötödik bekezdése kimondja, az Európa Tanács bizonyos intézményei kapcsolódnak az egyezményhez. Egyrészt itt van a Strasburgi Bíróság, Eh, azután a parlamenti közgyűlés, amelyik megválasztja a bírákat, illetve a miniszterek bizottsága, aki felügyeli a bíróság ítéleteinek a végrehajtását. Az EU csatlakozásának része az, hogy meg kell vizsgálni eh, bizonyos intézményi konstrukciókat. Eh, bár nincs felhatalmazásom arra, hogy észrevételeket fűzzek a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, azért hagyj mondjak, szóljak néhány szót arról, hogy hogyan történik a bírák jelölése és megválasztása. A bírákat a parlamenti közgyűlés egy három jelöltet tartalmazó listáról választja meg. Ezeket a részes felek jelölik az egyezmény számára. Tehát az EU minden kétséget kizárólag a saját bíráját, a saját szakértelmét így majd képviseltetheti a Strasburgi Bíróság jogi rendszerében. Annak a biztosítás érdekében, hogy a legkiválóbb bírók kerüljenek a bíróságban, egy nagyon fair és transzparens eljárás zajlik. Néhány országban, Belgiumban, Németországban, Lettországban a parlamentek is részt vesznek a jelöltek kiválasztásában. Szlovén jelölteket például a szlovén parlamentben titkos szavazással választják. Hogy önök az Európai Parlament milyen mértékben kívánnak részt venni majd a jelölési eljárásban, azt önöknek kell eldönteni, de megragadozom alkalmat és felhívom figyelmüket a 2009-es 1646-os számú állásfoglalásra, amelyet a közgyűlés fogadott indult ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és eh, amelyről egy részletes jelentést eh, terjesztettünk be a Jogi és Emberi Jogi Bizottságnak. Ami a bírák megválasztását illeti, az Európai Egyezmény 22. cikke kimondja, hogy a parlamenti közgyűlés, tehát a magas részes felek által jelölt három jelölt közül választják meg a bírákat. Ezért érdeklődéssel figyeltem, hogy az Európai Parlament, a Strasburgi Bíróság bíráinak a megválasztásával kapcsolatban jelezte, hogy szeretne részt venni ebben a folyamatban tudom, hogy két parlamenti testületnek kell majd valószínűleg a csatlakozási tárgyalásokkal párhuzamosan ezekről a kérdésekről lefolytatni a konzultációkat. Szeretnék még egyszer megköszönni eh, Ramon Jauregui úrnak a kiváló eh, szöveget. Véleményem szerint a hatodik eh, bekezdés egy kicsit túl tágan van megfogalmazva. Ezért azt javaslom, hogy ezt a bekezdést fogalmazzák át az Európai Unió működéséről szóló szerződés 344. cikkének az értelmében, és csak annyit mondjunk, hogy disputes concerning the interpretation or application of the treaties, azaz a szerződések értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos viták ennyi szerepeljen csak a szövegben, hiszen ez nyilvánvaló, eh, hogy az EU bel ügye az erről való döntés. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm a hozzászólást. Köszönöm szépen. François Tulkens asszonynak adom meg a szót, aki az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája. Nagyon kíváncsian várjuk az ön hozzászólását. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm a meghívást. Úgy ki, vélem, hogy kiváló ez a kezdeményezés, mert biztos vagyok abban, hogy ennek keretében nagyon sok kérdést fogunk tisztázni, amelyek önöknél is felmerülnek, és nálunk is. Nem fogom felsorolni mindazokat az előnyöket, amelyeket az európai állampolgárok fognak kapni, mivel hát erről lenne szó igazándiból. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a kérdés alapvető fontosságú, és úgy vélem, hogy a jelentés tervezetnek a végkövetkeztetéseit osztom. A csatlakozás útja tehát nyitva van, és úgy gondolom, hogy meg kell nézni, hogy milyen módon fogjuk ezt végrehajtani. Két elvet kell előtérbe helyezni, és ezek össze vannak köt. Először is, hogy minél gyorsabban és minél egyszerűbben. Ez lenne az a két elv, amit ki kell hangsúlyozni. A 2018-as cikkben szereplő eljárást nagyon összetett és nagyon bonyolultat teszi az egész eh, működést. A mi válaszunk erre ne az legyen, hogy tovább bonyolítjuk ezeket a folyamatokat, az eljárásokat, hanem ellenkezőleg lecsökkenteni annak érdekében, hogy néhány év alatt megvalósuljon a teljes eh, csatlakozás minél hamarabb csatlakozni. Miért? Mert sürgős ügyről van szó. Sürgős ügy már régóta. Ugyanis eh, a, eh, az egyezményhez történő nem csatlakozás az egy egyensúlyt egyensúlyatlan, eh, kiegyensúlyozatlan helyzetet teremtett. Az Unió nem tagja ennek az egyezménynek, és ez nagy problémát okoz. Miután csatlakozott, azon túl már alanyi jogon részt vehet a, eh, Emberi Jogok Európai Bíróságánál, mivel hogy az egyezmény tagja, és akkor szerves része lesz a folyamatokban. Ezen kívül az állampolgárok, amikor alkalmazzák, illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak, a csatlakozás után ez sokkal egyszerűbb lesz a Lisszaboni szerződés után az európai emberi jogok európai kártája életbe lépett, és tudjuk, hogy ez egy nagyon modern dokumentum, a kártának ismerjük a tartalmát, tudjuk, hogy összetett anyagról van szó, amely nagyon sok, az egyezménynek nagyon sok pontját tartalmazza, és tudjuk, hogy ki fejezi azt, hogy az egyezmény követelménye a minimum betartandó követelmények az Európai Uniónak. Nos, az Európai Uniónak kötelessége eh, betartatni és ellenőrizni az, hogy az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezménynek a pontjait alkalmazásra kerüljenek minden egyes tagállamban. Ha az Európai Unió nem csatlakozik az egyezményhez, akkor az Euró, Emberi Jogok Európai Bírósága nem tudja ellátni a feladatát. Az Európai Unió Bírósága sem fogja tudni ellenőrizni ezeknek a jogoknak a védelmét ki szeretném emelni, az, ami számomra a legfontosabb. A két eh, bíróság, az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága mindkettőnek teljesíteni kell az alapvető feladatát. Először is a bíróság, az Európai Bíróság interpretálja az uniós jogot, és ebben monopóliuma van. Másfelől az Emberi Jogok Európai Bírósága értelmezés garantálja az egyezmény eh, értelmezését. Ez nagyon fontos. Nem tudjuk eh, más eh, tenni ezügyben, nem szabadna a Nemzeti Államok Bíróságainak a feladatait átvenni. Mindegyik, mind a két bíróságnak megvan a maga feladat. Nagyon egyszerűen kell tehát eljárni, mint ahogy mondottam. Mit jelent ez a konkrétan? Az elv, amely vezérelv kellene, hogy legyen, hogy hogyha az Európa Unió csatlakozik az egyezményhez, akkor ugyanolyan jogok illetik meg, és kötelezettségek, mint a további e, csatlakozó tagállamok, államok. Tehát mindenképpen úgy kell tekinteni az Európa Uniót, mint egy államot. A az Európai Unió csatlakozásának a célja az mindig is az volt, hogy az Európa Unió ugyanolyan eh, ellenőrzés alá vonja magát, mint az további aláíró állam. És önök tudják, hogy van egy nagyon erős elf van, mégpedig, hogy az egyezményt aláíró államok mindegyik egyenlő. Igen ám, de az Európai Unió nem egy állam, és figyelembe kell venni az eljárásoknál és a működésnél a ö, ezt a, ezeket a jelentkezettségeket. A Lisszaboni szerződés 8-as jegyzőkönyve ki is emeli, hogy figyelembe kell venni az Európai Unió jellegzetességeit. Az, hogy abszolút legyen, egyenlőség legyen az Európai Unió és a többi aláíró állam között, az nem lehetséges és nem is kívánatos de ugyanakkor az egyenlőséget kell szem előtt tartani, és törekedni kell rá, és csak akkor akkor, és azokban az esetekben lehet eltérni ettől, amikor szükséges, és eh, ahhoz, hogy tiszteletbe tartsuk az Európai Unió jellegzetes természetét ugyanúgy kell alkalmazni eh, az elveket eh, ebben az esetben, a csaklatok az után, mint hogyha az Unió egy állam legyen. Ez nagyon fontos, ugyanis nem szabadna egy olyan benyomást kelteni, hogy az Európai Unió valamilyen módon kivételezett helyzetben van. Mert ezzel nagyon nagy károkat okoznánk az Európai Uniónak, a szava hihetőségét alásnánk, Márpedig az alá, a csatlakozás az Európai Unió a szavahihetőséget meg akarja erősíteni azáltal, hogy ugyanolyan ellenőrzést tesz lehetővé, mint a tagállamok, mint a többi államnak. Nagyon fontos tehát, hogy ezt tegyük meg. A Lisszaboni szerződés is ezt követeli. 2002-ben volt már egy tanulmány, amelyik azt hiszem a meghallgatásnak a domantikai között van. Délelőtt Zsáke úr is megemlítette ezt, hogy az Európai Unió bizonyos kompetenciákat megoszt az áll a tagállamokkal. Ez egy olyan dolog, amit nem szabad kikerülni, nem szabad figyelmen kívül hagyni, figyelembe kell venni mindenképpen. Tehát a tagállamok és az Európai Unió között a kompetenciák megoszlanak. És ezért a társ alperes kérdését megfelelő módon kell megvizsgálni. Annak érdekében, hogy megtaláljuk a megoldásokat, amely mindenki számára kielégítőek. Egyértelmű, hogy az uniós jog bizonyos jellegzetességekkel bír, amelyeket figyelembe kell venni. És főleg amikor az európai egyezményt aláírjuk. Figyelembe kell venni, tehát oly módon, hogy tiszteletbe tartjuk az egyezmény természetét is. A délelőtt során különböző pontokat érintettünk, és van egy, amelyik nagyon fontos a belső jogorvoslati eljárásokat. Ez természetesen át kell tekinteni. Úgy gondolom, hogy fiat, nagyon modern, nagyon friss szellemben kell ezeket áttekinteni. Hozzáférhető kell, hogy legyen hatékony és biztonságos. Tehát az előzetes ítélkezés, az előzetes jogorvoslati eljárásokat ennek fényében kell e, eldolgozni. Ma délelőtt során hallottunk ezzel kapcsolatosan véleményeket, nagyon komolyan kell ezeket venni, de előzetesen, első megközelítésben úgy gondolom, hogy elsőként először is meg kell vitatni ezt a kérdést, mielőtt egyáltalán megnézzük, hogy milyen megoldások alkalmazhatóak. -e. A elveket, amelyeket tiszteleten kell tárni a következők, és biztos vagyok, hogy önök is egyetértenek ezek. Tehát nem szabad, hogy legyen semmilyen eh, bizalmatlanság a két bíróság, tehát az Európai, eh, Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága között. Ez volt az első elv. A második fel kell mérni, hogy milyen összetett ez a rendszer. Milyen módon lehet ezeket az előzetesek eh, véleményezéseket kérni, és milyen következményekkel járnak ezek a vélemények. De úgy gondolom, hogy mindenképpen tisztázni kell ezeket, mert ez egy jó jelzés. Harmadjára a vannak ezek az peres eljárások, és a határidőket be kell tartani. Szerintem ez egy alapvető kérdés, mert nem szabad hosszadalmas eljárásoknak a rabságában élni, és úgy gondolom, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a peres eljárások szoros határidők alatt menjenek végben, és ezeket kell mindenképpen garantálni a nemzeti eh, bíróságok szerepét, és tisztázni kell, milyen módon és milyen eh, felelősségük van az előzetes eh, kérés ügyében. Úgy vélem, hogy mindenképpen nyitott szellemben kell a tárgyalásokat levezetni. Van egy problémám, milyen módon lehet azt elérteni, azt értelmezni, hogy az bizottság tárgyalásai kizárólag az elsődleges jogra vonatkoznak. Én ezt nem tudom értelmezni. Lehet, hogy rosszak az információim, de hogyha ez így lenne, akkor ez az egész nem lenne megközelíthető, és nem tudom, hogy hogy értelmezni. Hogyha valaki tud erről többet, akkor kérem tájékoztasson. Nos, a csatlakozás milyen módon fogja növelni a bíróságok munkáját. Nos, Mm, véleményem szerint nem nagyon fogja növelni az Emberi Jogok Európai Bíróságának munkáját, ugyanis csak akkor fordulhatnak Strasbourghoz, amennyiben kimerítették az összes Európai Unió bíróságnak a lehetőséget, illetve a tagállami jogorvoslati lehetőséget, és csak akkor, hogy az Európai Unió ezt lehetővé teszi oda kell figyelni, eh, mert június, következő június 1-én életbe lép, hatályba lép a 14-es eh, jegyzőkönyv, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban működjenek ezek a bíróságok. A szubszidiaritás elve az, amelyik eh, vezérelni kell minket, amely vezéreljen minket, mert ebben az esetben tudjuk garantálni a jogbiztonságot. Ebben az esetben a csatlakozás egy minőségi ugrást is jelent. Nem csak aláveti magát az egyezménynek, hanem felelőse is lesz e, aláíróként az egyezmény fölött, és úgy vélem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés és engedjék meg, hogy elmondjam, hogy nem szabad annak fényében nézni, hogy mennyivel növeljük meg a bíróságok munkáját, vagy sem. Mert ezáltal, hogyha csatlakozunk az egyezményhez, akkor biztosítjuk a jogbiztonságot, garantáljuk az e-, Európai Unió hozzáférését és részvételét olyan eljárásokban és folyamatokban, amelyek szorosan érintik az Európai Uniót. Ezért gondolom azt, elnök úr, hogy minél hamarabb kell csatlakozni az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló Európa Egyezményhez. Ez a mi közös gazdaságunk, közös javainkat szolgálja, és emiatt nagyon fontos, hogy ez megtörténjen. Köszönöm szépen, bíróasszony! És most eh, megadjuk a szót a harmadik hozzászólónak, Jonas Christoffersen, aki a Dán Emberi Jogintézetének főigazgatója. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, kedves kollégák! Nagyon nehéz most túl sok újat mondani, hiszen nagyon érdekes és nagyon sok információt tartalmazó vitát hallottunk, azonban megpróbálok hozzátenni még valamit, és szeretném követni itt Antondó úr jelentésének a struktúráját. Kiváló ez a jelentés. A Dán Emberjogi Intézet, ez egy független nemzeti emberjogi intézet. Egyetlen napirendi pontunk van, ez az emberi jogok védelme, ez a feladatunk. A mandátumunk az, hogy, hogy hogy tanácsot adjunk a Dán kormánynak, eh, a Dán parlamentnek, eh, és ezt szívesen elvégezzük, ezt a tanácsadó szerepet itt az Európai Parlamentben is. Eh, megpróbálom fenntartani az intellektuális hitelességemet azáltal, hogy minden témára kitérek azokra is, amelyek kifejezetten érzékenyek, mert ezek érdekesek a parlament számára. Úgyhogy, és még arra is szeretnék utalni, hogy nem szó szerint fogom felolvasni a beszédemet. Nos, először is szeretném elmondani, hogy hogy a kettes bekezdés után van egy, lenne egy fontos dolog, amit föl kellene venni a jelentésbe. A csatlakozás tiszteletben kell tartania azokat a feltételeket, amelyek a jegyzőkönyvben szerepelnek, és ezeket az elveket eh, fenn kell tartani. Ez az Európai Unió feladata, hogy ezeket az elveket betartsák eh, csatlakozás során. Emellett azt gondolom, azt is el kell mondanunk, hogy a hármas bekezdés előtt fontos lenne utalni egy új dologra, az Európai Unió és az Európai Uniós jog specifikus jellegére utalni kellene. Ez erre a jelentés külön nem utal, de azt hiszem, hogy Redding biztos asszony is említette azt, hogy ez a mandátum részét képviseli, ez a megfogalmazás, és ezt meg kell, meg kell fogalmaznunk. Mit jelent ez? Az Európai Unió és a tagállamok közötti megosztott kompetenciákat, vagy jelente még mást is, a felülvizsgálati mechanizmusokat, ezek hogyan kapcsolódnak ez a speciális elemhez, aztán egyes jogok állapotával kapcsolatban, státuszával kapcsolatban vannak olyan dolgok, amelyekről mint jogok beszélünk, vannak olyan dolgok, amelyekről mint elvek beszélünk, ezek között van egy különbség, ezeket is fel kellene venni a jelentésbe. A hármas bekezdésben a jelentés utal arra, hogy tiszteletben kell tartani a tagállami helyzetet, hogy, ami a derogációkat és a fenntartásokat illeti, tagállami fenntartásokat illeti. Ez megfelel a jegyzőkönyv kettes cikkének. Ami emellett érdekes az az, hogy a jelentés azt mondja, hogy a derogációknak és a fenntartásoknak nem kellene, hogy hatásuk legyen az Európai Unió csatlakozására. E, itt fog felmerülni a legtöbb probléma. Ezzel kapcsolatban szeretnék, e, erre, erre még visszatérek a négyes e, bekezdéssel kapcsolatban. Van itt egy dolog, amelyről még nem beszéltünk ma, ezek a derogációk. Hogyan nézünk szembe a derogációkkal? Hogyha egy tagállam eltér az európai emberi jogi egyezménytől, akkor ez az Európai Uniós, illetve eh, Európai Uniós kötelezettségekre milyen hatással van, és a tagállamoknak a kötelességeire az Európai Unióval szemben és az egyezménnyel szemben. Eh, nincs meg a válaszom erre a kérdésre, azt hiszem, hogy ahogy tárgyalunk, eh, erre ki kell majd térni. A négyes bekezdés nagyon fontos, arra utal, hogy az Európai Unió mihez csatlakozik az egyezményhez, vagy és vagy a jegyzőkönyvekhez. Redding asszony azt mondta, hogy két lépésre van szükség. Először is létrehozni ezt a jogot, hogy az Európai Unió csatlakozhat, amihez akar, és aztán utána ezt a csatlakozást megtegye. Világos, hogy a tagállamoknak az egyezménnyel kapcsolatban, az egyezményből felmerülő kötelezettségeiknek nincsen hatása az Európai Uniónak az egyezményhez való csatlakozásához. A tagállamok álláspontjai, álláspontjait figyelembe kell venni a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, derogációkat, fenntartásokat tiszteletben kell tartani. Nos, a probléma a következő, és ez nehéz, nehéz dolog, hogyha egy tagállam ellen panasz merül fel Strasbourgban, azzal kapcsolatban, hogy derogációt alkalmazott, vagy, vagy nem rat, ratifikált egy jegyzőkönyvet. akkor felmerülhet az, hogy milyen kötelezettségek merülnek, milyen kötelezettségei vannak ennek a tagállamnak, és amennyiben nem ratifikálta a jegyzőkönyvet, akkor utalhat arra, hogy ebből nem merülnek fel számára kötelezettségek. Itt van egy minimális, minimum elv. Minden, hogyha egy tagállamnak teljes körű kötelezettségei vannak a Strasburgi Bírósággal szemben, akkor az Európai Uniónak nem kellene, hogy kötelező, teljes körű kötelezettségei legyenek. Vagyis az egész rendszer tele lesz hézaggal. Hogyha megnézzük magát az egyezményt, legalább tíz Európai Uniós tagállamnak vannak fenntartásai az Európai Emberjogi Egyezménnyel kapcsolatban. Az egyes jegyzőkönyvvel kapcsolatban tíz tagállamnak van ö, fenntartása, a négyes jegyzőkönyvvel kapcsolatban a három, uni, három tagállam vagy nem írta alá, vagy nem ratifikálta, ezt a jegyzőkönyvet és hatnak vannak fenntartásai vagy nyilatkozatai. A hetessel kapcsolatban három nem írta alá vagy nem ratifikált és nyolcnak vannak fenntartásai és nyilatkozatai. A tizenkettessel kapcsolatban ez a diszkrimináció mentességi jegyzőkönyve, húsz tagállam nem írta alá vagy nem ratifikálta ezt a jegyzőkönyvet. Nos, vajon elfogadjuk-e azt, hogy a Dán kormány vár egy ügy Strasbourgban, Európai Uniós jog alapján, és ő azt mondja, hogy nem, minket nem köt a 12-es jegyzőkönyv, az Európai Unió meg azt mondja, hogy de igen, köti. Azt hiszem, hogy a parlamentnek minél gyorsabban el kellene érnie, hogy csatlakozzon az Európai Unió az egyezményhez. Egy kicsit olyan lesz ez az egész, mint egy svájci sajt, tele lesz lyukkal. On paragraph five, I won't say too much. Uh, Az ötös bekezdéssel kapcsolatban túl sokat nem mondanék, ez uh, technikai aspektusokkal uh, foglalkozott, és a csatlakozás technikai aspektusait vetette fel. Szeretném a szeretnék utalni a 2002. június 28-ai 8 eh, évvel ezelőtti döntésre, irányító bizottsági döntésre, amely eh, felvetette azokat a kérdéseket, amelyekkel technikai szempontból foglalkozni kell. És eh, egyes pontokra már utaltunk ma is, ami a bírák megválasztását illeti. A hatos bekezdés az a államok közötti panaszokra vonatkozik. Az Európai Unió nem kellene, hogy államok közötti panaszok tárgya lehessen, ez volt eh, a felvetés, de nem ez az egésznek a lényege? Hát nem ezért csatlakozik az Unió? Nem az a lényege az egésznek, hogy az Európai Unió eh, eh, egyenlő elvárás elve alapján az egyezmény tárgya legyen? miért csatlakozon az Európai Unió, hogy a, akkor, hogyha kivételt képez ezen e, államok közötti e, panasz e, tételi lehetőség alól? A nemzetközi felülvizsgálati mechanizmus, a kollektív garancia és egyéb pontok merülnek itt fel. Ezen mechanizmus alól nem szabadna opting-outot alkalmazni az Európai Uniónak, hiszen ez alapvető elem Teljesen világos, mondhatjuk azt Európai Uniós szempontból, hogy az Európai Uniós jog egyik speciális jellemzője az az, hogy hogy megvannak rá vonatkozó eljárások, határidők, és ezt nem, kell, nem kellene még további eljárásokkal és határidőkkel nyújtani, azonban itt felmerül az, hogy ha ez nem vonatkozik az unióra, akkor, akkor miért csatlakozik az egyezményhez? A hetes bekezdés arra vonatkozik, hogy ki az alperes, az Európai Uniós, illetve az Európai Egyezmény ügyekben. A három kategória, amelyre kitér a jelentés, ez megfelelően megfogalmazásra került, és tulajdonképpen a panasz benyújtónak kell eldöntenie, hogy ki ellen nyújtja be a panaszt. És aztán az állam, illetve az Európai Unió eldöntheti, hogy ki a felelős, és ezt a döntést végül az Európai Emberjogi Bíróság hozhatja meg és ő döntheti el, hogy kit kell felelősségre vonni nemzetközi jog alapján nem túl nagy ez a probléma tehát. Nemzetközi, szemp- nemzetközi jogi szempontból annak eldöntése, hogy ki e, legyen a felelős egyes ügyekben. Persze tudom, hogy az Európai Uniós e, politikusoknak meg lesz a saját álláspontjuk, és nyilván túl lehet bonyolítani ezt az ügyet is ami a társ alperest, áperes koncepcióját illeti, hát ez is az ügy részét képezi, a kérdés részét képezi, és ez a, a jelentés 8-as bekezdésében szerepel. Az Európai Bizottság a Strasburgi eh, bíróság előtt harmadik félként eh, eh, szerepelt egy eljárásban, és ez működött még már akkor is, amikor az Európai Unió nem volt tagja ennek az egyezménynek. El kell fogadni az Európai Uniónak azonban ezt a vagy-vagy helyzetet? miért kellene az Európai Unió érdekében új eljárást, új eh, rendszert bevezetni, csak azért, mert az Európai Unióról van szó, miért kell az Európai Uniót eh, pozitív elbánásban részesíteni. Szerintem csatlakozzon az Európai Unió az egyezményhez, és eh, vonatkozzanak rá is a szabályok. Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy ennek az eredménye, a csatlakozásnak az eredménye az lesz, hogy az Európai Unió több ügyben lesz elszámoltatható. Egyes területeken, más területeken, meg kevesebb ügyben. Reding azt, azt mondta, hogy egy tagállam, hogyha elkerülheti csak úgy kerülheti el azt, hogy, az hogy a Strasburgi Bíróságon alperes legyen, hogyha megsérti az Európai Uniós jogot, és ebben az esetben az Európai Uniónak társalperesnek kellene lennie. Szerintem ez nem biztos, hogy így van. Az Európai Uniónak kell felelősnek lennie kell felelősnek lennie azért, hogy egy tagállam megsértette az Európai Uniós jogot, és ezzel szembe került a Strasburgi Emberi Bíróság, Emberjogi Bíróság, illetve az egyezmény eh, rendelkezéseivel. Ez volt a Boszporusz ügynek is a hátterében. Az Európai Uniónak eh, nagyobb szerepet kell válasz, eh, vállalnia, mint ahogy ez eddig volt. Nehéz kérdésről van szó, és ez bonyolultabbá fogja tenni a tárgyalásokat. Azt hiszem, hogy emellett fontos lenne az is, hogy a hatékony jogorvoslati kérdésekre is ki kellene térnie a jelentésnek a nyolcas bekezdésben az európai jog szerint. Nagyon, nagyon komolyan meg kell vizsgálni ezt a kérdést. Timmermans úr is említette, hogy milyen bonyolult kérdésről van szó, de gyakorlatilag nem várhatjuk el azt az állampolgároktól, hogy olyan eh, hazai tagállami eh, jogorvoslati eh, utakkal, eszközökkel éljenek, amelyek nem léteznek. Tehát gyakorlatilag azt hiszem, hogy a Boszforusz ügyben is világossá vált az, hogy vannak hasonló, az egyes tagállami rendszerek hasonlók, de nem felelnek meg teljes mértékben egymásnak. És nem is lenne olyan nehéz olyan területeket találni, amelyek ben nincsenek hatékony eh, jogorvoslati eh, eszközök az európai eh, joggal szemben. Nagyon fontos, hogy a nemzeti és a nemzetközi bíróságok együttműködjenek, és erre nincsenek hatással az egyes emberek, az állampolgárok. Úgyhogy gyakorlatilag nem várhatjuk el az állampolgároktól, hogy olyan jogorvoslati eszközökkel éljenek, amelyek nem léteznek, amelyekhez nincsen hozzáférésük. Ebből kiútat lehetne, jelenthetne az, hogyha az Európai Bíróság azt mondja, hogy a tagállamokat, tagállami bíróságokat arra kérik, hogy forduljanak hozzájuk, valamint az Európai Bírósághoz előzetes döntésért, akkor, hogyha alapvető emberjogi kérdések merülnek föl. És ezzel el lehetne kerülni az, hogy Strasbourgban, Strasbourgban landoljon számos emberjogi kérdés. Lejárt az időm, egy dolgot szeretnék még azonban hozzátenni. Felmerült egy kérdés, Messerschmidt úr, és még egy kollega felvetette ezt, hogyan nézünk szembe a mm, egymással kollidáló jog esetében. Mely, mi ad választ a kollízióra, az karta vagy az egyezmény, hát az, amely nagyobb védelmet nyújt az emberi jogoknak. Ez a legfontosabb. Persze az Európai Unió azt szeretné, hogyha az Európai Bíróság lenne a végső az Európai Bíróság lenne a végső szó, az emberi jogi jogvédők és az emberi jogi ügyvédek pedig nyilván azt szeretnék, hogyha a Strasburgi Bíróság lenne az utolsó szó. Én emberi jogi területért szállok síkre, úgyhogy a Strasburgi Bíróság mellett tenném le a voksomat. Érdekes volt a Hanover ügy, amelyről a az alkotmánybíróság döntött egy irányba, nagyon bölcs döntést hozott, majd más irányba billent el a mérleg a Strasburgi Bíróság döntése alapján, és az is egy nagyon bölcs döntés volt. Tehát azt hiszem, hogy az egyezmény az egyezmény védelmezőjének kell az utolsó szót meghoznia. Azt hiszem, hogy az egyszerű megoldásra van szükség, nem szabad túl komplikálni a dolgokat, mert önmagában is túl komplikált az egész. Azt hiszem, hogy hatékony megoldást találunk még öt év letelte előtt, bár tegnap fogadtam egy üveg hogy, hogy öt év sem lesz elég a megoldáshoz. Hát remélem, hogy veszíteni fogok. Köszönöm szépen. Megnyitom az eszmecserét. Kérem, kollégák szóljanak hozzá, illetve kollégá, szakértők is hozzá tudnak szólni. Pronsz kollega, parancsoljon! Um, Köszönöm, elnök úr! Az első egy nagyon gyors kérdés lesz, amire gondolom ugyanilyen gyorsan lehet válaszolni. A másik majd egy megállapításom lesz. Elhangzott, hogy az Európa Tanács számos tagállama, akik eh, EU tagállamok egyszerre, a különböző jegyzőkönyvekkel kapcsolatban fenntartásokat jegyeztettek be. Ma délelőtt azt hiszem Reding biztos asszony mondta, hogy még nem dőlt el az, hogy az EU melyik jegyzőkönyvekhez csatlakozik majd. Kérdésem tehát a következő. Hogyha az EU csatlakozik egy olyan jegyzőkönyvhez, amit valamelyik tagállam nem írt alá, akkor mondom, hogy ez a jegyzőkönyv az EU jog részévé válik, és akkor ebben az esetben abban a tagállamban is érvényes annak az, az adott ország kormányának az akarata ellenére, hiszen a kormány nem csatlakozott az adott jegyzőkönyvhez. Második eh, megállapításom a következő. Mi van a jogkollízió esetén? Christopherson úr ezt értelmezte valahogyan. Én azt kérdezném, hogy melyik bíróság jogáé az elsőbség. De az ennél fontosabb kérdés az, hogy amikor az egyik jognak valahol vége van, és a másik jog kezdődik, kollízió van két jog között, mondjuk a véleménykifejezés szabadsága, illetve a vallásszabadság, vagy valamelyik más szabadság között, akkor hogyan tudjuk biztosítani, hogy ez a két jog egymás mellett létezzen, fekete-fehér módon, de mégsem zavarva egymást. Az Európa Tanács jó lenne talán, ha ülne, és átfogalmazná azt, hogy hol van vége a vélemény, vagy a nyilvánítás szabadságának, a szólásszabadságnak, és hol kezdődik a többi jog, akkor ez a libikóka játék is talán véget érhetne. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a tanács, Európa Tanács képviselőjével szeretek konzultálni, aki a hozzászólások első részében szólalt föl. Két kérdésem lenne. Úgy vélem, hogy érdemes lenne ezeket tisztázni. Az Európai Európa Tanács úgy gondolja, hogy egy adhok tárgyaló mechanizmust fog kidolgozni, vagy létrehozni az Európai Unióhoz tárgyalásokhoz. Tehát az Európa Tanács egy ilyen jellegű szervezetet fog létrehozni, vagy esetleg a miniszterek tanácsa révén fogja ezt megtenni. Aztán úgy tűnik, hogy az Európa Unió Nak jelen kell lennie a bírósága kiválasztásánál. Felkértem, hogy ez lehetséges-e olyan parlamenti közgyűlés során, ahol vannak bizonyos szabályok már, és milyen módon kell megváltoztatni ezeket a szabályokat, egyik napról a másikról, annak érdekében, hogy megjelenjenek ott európai parlamenti tagok, akik csatlakoznak egy már meglévő parlamenti közgyűléshez. Én nem látom, hogy hogy fog ez megtörténni. És nagyon egyszerű sokkal egyszerűbbnek tűnne, hogy az Európai Unió küldje el a bíró jelöltjeit, és aztán a képviselők a mm, parlamenti közgyűlésnél válasszák meg akkor is, hogyha nincs egy ö, eredeti ö, parlamenti, Európa parlamenti képviselet. Ezért kérdem, hogy hogyan lehetséges ez kivételezni. Aztán a a Dán Emberi Jogi Intézet főigazgatója által eh, felvázolt mm, két helyekre szeretnék reagálni, amikor is eh, társ alperes az Európai Unió. Nos, mi egyik tagjai lennénk az egyezménynek, de nem vagyunk állam. Az Európai Unió nem egy állam. Jogok megilletik, kötelezettségeket is vállalhat, de ugyanakkor nem tudom, hogy milyen módon lehetett alperes, amikor a tagállamokat érinti a kérdés, illetve a tagállamok elég széles mozgástérrel dolgozhatnak. Tegyük fel, van egy európai irányelv, amelyet maga a tagállam alkalmazza a maga módján. Hogyan zárhatnánk ki hogy az Európai Unió ott legyen, mert akkor megadnák neki a jogot arra, hogy védje az adott irányelvét. Joga van ahhoz, hogy értelmezze, elmagyarázza, hogy milyen módon gondolta ezt az irányelvet, figyelembe véve, hogy az alkalmazási lehetőségek és eltérések nagyon szélesek lehetnek, amikor különböző államok alkalmazzák ezt. Hauregi képviselő, köszönöm szépen. Daf képviselőnek adom meg a szót. Elnök úr, két kérdést szeretnék feltenni. Ha megpróbáljuk előrevetíteni hogy milyen bonyolult lesz a ratifikációs folyamat, minden csatlakozási szerződés esetében ez bonyolult, akkor a tanács képviselője talán tudna mondani valamit a politikai kontextusról, amely közepette a 14 számú jegyzőkönyv majd hatályba lép. Mennyire ítéli meg en, ezt, nehéznek ezt a folyamatot. Úgy gondoltuk, hogy 47 a nemzeti parlamentnek kell ratifikálni majd a csatlakozási szerződést, és 27 um, uh, parlamentnek is, ezen országok uh, parlamentjeinek is kell majd ratifikálni az EU részéről ezt a megkötött megállapodást. Nem lesz gyors ez a folyamat. Az Európa Tanács tapasztalatai alapján eh, azt hiszem, nagyon sokat segíteni a parlamentnek, hogyha az Európa Tanács a tapasztalat alapján meg tudná becsülni, hogy milyen hosszú lesz ez a ratifikációs folyamat, és mennyire lesz ez bonyolult. Az alapjogi karta és az Európai Jogi Egyezmény kapcsolatáról szólva, a karta progresszívebb és messzebbre mutat, szélesebb az alkalmazási területe is, mint a az jogi egyezménynek. Mi az ön véleménye? Hosszú távon, miközben a luxemburgi bíróság a döntésgyakorlata kapcsán egyre több alapjogi kérdésben, emberi kérdésben fog majd dönteni, amelynek alapja a karta értelmezése lesz. Nos, ennek a hosszú távú hatása vajon befolyásolja majd az Európai Emberjogi Egyezmény rendszerét? és az EU csatlakozása az Európai Emberjogi Egyezményhez megnöveli -e annak a lehetőségét, hogy az emberi jogi egyezmény rendszere különböző impulzusokat kap vagy negatív irányban, vagy pozitívan, tehát erősíti-e, vagy esetleg gyengíti-e majd ez a, az új helyzet az emberi egyezményt. És vannak -e a csatlakozási tárgyások kapcsán e, aggályok? Szívesen meghallgatnám, hogy a szakértők mit gondolnak erről. Thank you, Chairman. Gálasszony. Szeretnék visszatérni hozzá a kérdéshez, amit a raportőr már feltett, mert ugyanúgy érzek, mint ő véleményem szerint is nagyon összetett és bonyolult kérdés az, hogy az Európai Parlament hogyan tud részt venni majd az EU-t képviselő bíró megválasztásában. Megvalósítható lenne például az, hogy az Európai parlament válassza meg a bírót, és azután az Európa Tanács parlamenti közgyűlése megerősítené ezt a bírót. Ezzel egészítenénk ki a raportőr által feltett kérdést. Dare la parola ai nostri... Megadom a szót a szakértőknek a válaszokhoz. Olováti eh, professzornak adom meg a szót. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először a választási eljárással kapcsolatos kérdésekre szeretnék válaszolni. Talán az utolsó kérdésre válaszolok még így először, illetve a 14-es jegyzőkönyvvel kapcsolatos kérdésre, amelyet majd az Európa Tanács főtitkárságának a képviselője egészíti ki a válaszomat. Ami a bírák kiválasztásának és megválasztásának a kérdését illeti, szeretném még egyszer mm, elmondani, és talán kérem önt, elnök úr, hogy tegye lehetővé azt, hogy ezt a dokumentumot mindenki megkapja. Ez a közgyűlés egyik dokumentuma. Tehát a főtitkárságunk által elkészített információ leírja azt, hogy hogyan történik az Európai Emberi Bíróságban a virág megválasztása. Ez a dokumentum tartalmazza a folyamat részletes leírását. De a legfontosabb dolog az, hogy nem mehetünk túl azon, amit az egyezmény 22. cikke mond. Ez a cikk pedig úgy fogalmaz, hogy az eljárás ott kezdődik, hogy minden magas szerződő fél benyújtja a jelöltek jelöltjeinek a listáját. Az az egy listát, amint az adott szerződő fél három jelöltjét tartalmazza. Az Európai Unió is, tehát majd egy ilyen listát kell, hogy összeállítson a saját három jelöltjéről. Ez az előfeltétel, ezt a követelményt nem lehet megváltoztatni, mert ez az egyezményben szerepel. Azután Ahogyan szintén elmondtam már, és ez végül is a jelentés ötödik pontjában szerepel, melyek azok a kérdések, amelyeket még tisztázni kell a tárgyalások során, amikor a két intézmény, a közgyűlés, illetve az Európai Parlament folytatnak tárgyalásokat. És szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a két parlamenti szervezet a csatlakozási tárgyalásokkal párhuzamosan fog tárgyalni. Miért fontos ez? Azért, mert a parlamenti közgyűlés bírákkal foglalkozó albizottságának nagyon különleges a státusza. A politikai csoportok, a frakciók képviselői vesznek részt benne, de nem mind a 47 tagállam képviselői. Ezért mindig kihangsúlyozzuk azt, hogy a e, részes felek e, részvétele, és így különösen az Európai Parlament részvétele ebben az esetben nagyon is üdvözlendő, hiszen, ahogy mondtam, több nemzeti parlament is részt vesz a folyamatban. De hogy milyen módon és milyen mértékben szeretne részt venni ebben az Európai Parlament. Hát ezt majd mindenképpen önöknek kell eldönteni, ez lesz az első lépés, és ezután kezdődnek meg a tárgyalások a közgyűléssel, kezdődnek meg a viták, az eszmecserék a munkacsoportokban. Ugyanis világos szabályokra van szükség arról, hogy a parlamenti képviselők milyen módon és milyen mértékben vehetnek részt annak az albizottságnak a munkájában, amelynek a feladata a bírák kiválasztása és megválasztása. Tekintettel arra, hogy magas szerződő felek joga a jelölt állítás ahogyan ezt a gyakorlat is mutatja, és a gyakorlat alapján működik ez az albizottság. Rátérve az Európai Parlament szerepére, hogy részt vegyene a parlament, vagy képviseltesse magát a parlament a szavazáson, hát erről még majd vitatkozni kell. A lényeg az, hogy elkezdjük az egyeztetéseket. Vannak világos kérdések, amelyek a kapcsolatban semmilyen vitára nincs szükség, ahol a magas szerződő feleknek joga van ugye arra, hogy a jelölt listát benyújtsák, ez vitán felül áll, de azután, hogy az Európai Parlament hogyan szervezi meg majd az Európai Parlamenten belül a jelölt választás folyamatát, mm, ezt majd a parlament dönti el. Az egyezményt nem módosíthatjuk, azaz a parlamenti közgyűlés, az Európa Tanács parlamenti közgyűlése választja meg a bírákat. Ez szerintem világos. Az Európai Emberjogi Egyezmény rendelkezik így. Még egyszer, tehát ezt az üzenetet szeretném megfogalmazni, hogy önök, az Európai Parlament milyen mértékben akar részt venni ebben a folyamatban, ezt önöknek kell eldönteni. És ezt követően majd az intézmények megpróbálják ezt megvitatni, és világos szabályokat eh, megállapítani, eljárási szabályokat összhangban az egyezményben foglalt követelményekkel. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Eh, Tulkenz Fíron elnézést, hogy képviselőnek szólítottam. Mikrofont legyen szíves. Kérem. Elnézést kérek, de nincs eh, kompetenciám arra, hogy a bíróságok kijelöléséről szóljak, ugyanakkor ez egy nagyon fontos eh, kérdés számunkra mindenfajta eljárás, amely biztosítja azt, eh, hogy a kulturális sokszínűség érvénybe kerüljön, a számunkra elfogadható. A kérdés, vannak az a kérdés, amelyik az alapvető jogok kérdési taglalják, nagyon sok vitát eh, hoznak, hogy melyek a legfontosabb, az egyezmény vagy a karta, melyiknél erősebb, melyik az eh, szóhang elhangzott a nyolcas cikk, a tízes cikk, hogy milyen cikkek vannak önálló jogok, és milyen módon lehet ezt a kérdést a tízessel összevon, összehozni, összeegyeztetni, amelyik ugyanis a véleménynyilvánítási jogról szól. Nem tudom, hogy ezeket a kérdéseket hogy fogjuk tudni feldolgozni, de ami az értelmezési értelmezéseket illeti azoknál a jogoknál, amelyek egyért, amelyek ugyanazok a kártánál és eh, a Emberi Jogok eh, Európai Bíróságánál, azt hiszem, hogy ez nagyon mm, jó lesz összeegyeztetni, koordinálni kell ezeket. Ami a többi kérdést illeti, Egyelőre csak ennyit mondanék, mert e, ha elkezdenék válaszolni mindenre, akkor napokig tudnék beszélni. Ami a jegyzőkönyveket illeti, Zsaké úrnál olvastam egy nagyon érdekes dolgot, mégpedig vannak olyan eh, jegyzőkönyvek, amelyek eh, fontosak, amelyek érintik eh, a kártában szereplő alapvető emberi jogokat, azokat kell ratifikálni. A nem diszkrimináció kérdése az is nagyon fontos, mert az Európai Unió ezzel foglalkozik, nagyon régóta foglalkozik ezzel, és a mi és a 12 es jegyzőkönyvünk is az Európai Uniós anyagot vette figyelemben, amikor ez kidolgozott, olyan, olyan értékek ezek, amelyek fontosak minden demokratikus társadalom számára. Köszönöm szépen, kérdem, hozzá akar-e szólni? Köszönöm. Clara, vuoi parlare? ¿eh? Sì. Come si chiama? Vuole prendere la parola anche il signor, come si chiama, Freud? L'ambassador del Consiglio dell'Europa. Ah. Elnézést, Freud úrnak adom meg a szót. Csak nagyon röviden szeretnék azokra a kérdésekre válaszolni, amelyekre még eddig nem sikerült jó, hát Tondó rapportőr kérdezett rá arra, hogy milyen formátumban zajlik majd a tárgyalás. A miniszterek bizottsága dönt majd a formátumról, és nyilván befolyásolja majd a döntést az, amit ma itt sokaktól hallottunk, tehát az a kívánság, hogy a tárgyalásokat a lehető leggyorsabban és legzökkenőmentesebben folytassák le és ebből a célból egy megoldás lehet egy informális munkacsoport, tárgyaló csoport létrehozása, aminek a tagjai lennének például az EU tagállamok képviselői, X számú, és EU kívüli államok képviselői is X számban. Természetesen az Európai Bizottság is részt vehetne egy ilyen informális munkacsoportban. És ez garantálná azt, hogy a tagállamok közötti kapcsolatok nagyon jól működnének, és a lehető leggyorsabban, röviden lehetne zárni ezt a folyamatot. A parlamenti közgyűlés is fontos szerepet kap természetesen a tárgyási folyamatban, mint választott testület. A második kérdésem, a második kérdés, amire most válaszolnék, DAF képviselő kérdése volt. Milyen tanulságokat vonhatunk le a ratifikációs tapasztalatokból a 14. jegyzőkönyv kapcsán? Erre talán azt mondanám, hogy a 14-es számú jegyzőkönyv ratifikálásának a folyamata nagyon egyedülálló politikai tapasztalattal gazdagított minket. azt kell, hogy mondjam, hogy egyetlen egy ország ö, okozott problémát, és emlékezzünk arra is, hogy ennek az országnak a kormánya tulajdonképpen támogatta a korai ratifikációt. Nem vonnék le tehát nagyon általános tanulságokat ebből, hanem azt mondanám, hogy ez egy egyszeri, elég egyedülálló példa volt. Viszont azt gondolom, hogy most a legtöbb tagállamot Egyszerűen az a tény motiválná, hogy nagyon egyedülálló alkalmunk van arra, hogy létrehozzuk az emberi eh, jogok érvényesülésének az egész eh, összeurópai, páneurópai térségét, eh, ahol az egyezmény felett törködő emberi bíróság örködik, hogy az egész térségben tiszteletben tartsák ezeket a, az emberi jogokat. És hogyha ilyen elvek mentén járunk el, akkor valóban gyors és zöggenőmentes lesz a tárgyalási folyamat. Köszönöm szépen, Dáfur! Nagyon hálás vagyok a válaszért a 11. jegyzőkönyvvel kapcsolatos probléma ismertetéséért, és hát nagyon biztató, hogyha ez egy kivételes eset volt. Ami a tárgyalásokat illeti a mi oldalunkról, az Európai Bizottság, vagy talán a külügyi, az új külügyi szolgálat vesz majd részt ebben, de lehet, hogy ennek néhány tagállam nem nagyon örülne. Forse il professor Christoffersen voleva... Talán Christoffersen úr szeretne hozzászólni esetleg? Very much. Uh, Mr. Bruns asked a... Köszönöm szépen, Brons úr feltett egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy az Európai Uniónak a csatlakozása a 12-es jegyzőkönyvhöz uh, minden tagállamban érvényesíteni ezt a jegyzőkönyvet? Nem. A válaszom nem. A 12-es jegyzőkönyv a diszkrimináció mentesség európai elvét képviseli, és ez eleve az Európai Unió alapjogi kartájának a tag része. Így tehát a diszkrimináció mentesség elve az európai jog része, egyébként önmagában, de ez a 12-es jegyzőkönyvet nem teszi kötelezővé vagy érvényessé az Egyesült Királyságban vagy más olyan országban, amely nem írta alá a 12-es jegyzőkönyvet. Ami pedig a tagállamok kötelezettségeit illeti, illetve az Európai Unió kötelezettségeit illeti, ezzel kapcsolatban az Európai Unió megközelítése az kell, hogy legyen, hogy az Európai Uniónak kell a saját kötelezettségeit vállalnia, mint uniónak, úgy, hogy csatlakozik az egyezményhez, a, több, a tagállamok meg, pedig az államok pedig a saját kötelezettségeiket a saját csatlakozásaikból vezetik le. Ez a politikai realitás, a sejegyzőkönyv azért került így megfogalmazásra, ahogy nincsen kapcsolat a derogációk, a nyilatkozatok, a tagállami kötelezettségek és az uniós kötelezettségek között. Az, hogy hogyan szeretnék az ügyet bemutatni, az már egy más kérdés. Bronz úr felvetett egy másik kérdést, hogy hogyan tudjuk hogy miért nem elemezzük a kollíziós normák helyzetét. Most nézzük, nézzünk egy példát. Van mondjuk két csoport, amelyek mind a kettő demonstrálni szeretne az utcán, de egy helyen akarnak demonstrálni. Hát nem, lehet, nem dönthetik ők el, hogy hol ki fogod demonstrálni hanem, hanem ebben másnak kell döntést hoznia. A szólásszabadságnak melyek a korlátai felmerült? Ez is például, ezt határozzuk-e meg? Hát ez lehet, hogy jó ötlet, de nem igazán lehet a valóságban ezt kivitelezni, mert nagyon sok dolog vonatkozik erre. Egy adott helyzetben e, például az véleménynyilvánítás szabadsága esetén a e parlamentnek is, az Európai Parlamentnek, vagy parlamenti közgyűlésnek, vagy más ilyen parlamenti szervnek is lehet szerepe. Nos, a jelentéstevő kérdésére válaszolva elmondanám, hogy különbségek vannak az Európai Unió és államok között. Hogyha komolyan akarjuk venni a rendszert, akkor miért mondjuk azt, hogy egy ügy, hogyha valaki ellen benyújtottak egy panaszt, akkor annak az, állam, annak az államnak, amelyel szemben benyújtották ezt a panaszt, ez, ez a felelős. És az Európai Unió harmadik félként részt vehet a, az eljárásban. hogyha az Európai Uniót tartják felelősnek egy emberi jogi jogsértésben, akkor az Európai Unió ellen kell benyújtani ezt a panaszt. Nem tudom, hogy ez hogy fog működni a gyakorlatban. Nem igazán Támogatom azonban azt, hogy csak azért, hogy az Európai Uniónak kedvezzünk, ezért új eljárásokat és szabályokat vezessünk be. Az Európai Uniónak egyenlő félként kell csatlakozni az egyezményhez. Duff úr utalt arra, hogy a karta kartán belül bizonyos következetlenségek lehetnek, Természetesen ez rendkívül spek- spekulatív. Azt gondolom, hogy annak az esélye, hogy az Európai Unió, Unió és a Karta egyrészt, másrészt pedig az egyezmény között harmónia alakul ki, ez nagyobbak az esélyek a csatlakozás után, mint előtte. Azt gondolom, hogy ma az Európai Bíróság magasabb sztenderdeket fogad el, mint az, ami az egyezményben meghatározásra került. És ez működik a karta alatt, és ez folytatódhat is, de elő, előfordulhat az, hogy a előfordulhat, hogy az eh, Európai Bíróság eh, gyorsabban halad előre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kramer úr kért szót, aki a bizottság képviselője ebben az ügyben. Parancsolja. Thank you, Mr. Chairman. I, I... Köszönöm szépen, elnök úr. Én röviden szeretnék reagálni az elhangzottakra, különös tekintettel arra a kérdésre, amelyet Bronz úr tett fel. Egy tagállam álláspontja, álláspontjára milyen hatással lesz az, hogyha a, az Európai Unió csatlakozik egy jegyzőkönyvhöz, amelyet az érintett tagállam nem írt alá. A Lisszaboni Szerződés 8-as jegyzőkönyvének második pontjában van a válasz. A válasz pedig az, hogy a tagállamra nem, álláspontjára nem szabad, hogy hatással legyen ez a csatlakozás. A probléma a 216-os cikk 2 bekezdésében szerepel az Európai Unió működéséről szóló szerződésben. Az, az Európai Unió által e, aláírt nemzetközi egyezmények az Európai Unió intézményeire és tagállamaira kötelező érvényel érvényesülnek. Ezért az mi véleményünk szerint, és ahogy Redding asszony is elmondta, elmondta ezt, nagyon fontos az, hogy a csatlakozási egyezmény világosan rendelkezzen arról, hogy az emberi jogi és alapjogi kötelezettségek csak az Európai Unió eh, által elfogadott és az intézményei által elfogadott eh, jogszabályok keretében és eh, általuk megtett lépések keretében merüljenek fel. Ez nagyon fontos a tagállamok számára, annak érdekében, hogy a saját álláspontjuk mellett kitarthassanak. Tehát a tagállamoknak az álláspontja nem módosul közjogilag, illetve nemzetközi jogilag, de Európai Uniós jogilag sem. Tehát a tagállamokra vonatkoznak bizonyos kötelező érvényű rendelkezések eh, az, európai, az emberi jogokra vonatkozóan, de ez a kartából merül föl, illetve az európai jog alapvető elveiből, de az egyezményhez való Európai Uniós csatlakozása mi véleményünk szerint nem eh, ruházhatja fel a tagállamokat emberi jogi további kötelezettségekkel. Nagyon fontos ezt figyelembe venni. Ez a teljes szétválasztás, hogyha megvalósult, csak azután kerülhet sor arra a tisztán politikai döntésre, amelyben nagyon szabadon eh, dönthet eh, az Európai Unió arról, hogy mely jegyzőkönyvhöz csatlakozik. Eh, azonban nagyon fontos, hogy ezt szétválasztjuk ezt a két dolgot, a egyrészt azt tehát, hogy a tagállamoknak mi az álláspontja, másrészt pedig azt a politikai döntést, hogy mely jegyzőkönyvhez csatlakozzanak a, a, csatlakozzon az Unió. Ami pedig a társ alperes vagy társ szereplő kérdését illeti, ahogy Christopherson úr is felvetette, ez a csatlakozás egyik nagyon fontos alaptétele az, hogy megkapja ezt a jogot az unió csatlakozás után. Ahogy ez már elhangzott ma délelőtt, az érdemi kérdésekben nagyon kevés lesz a hozzáadott érték. A valódi hozzáadott érték az eljárási területen merül fel, és az Európai Uniót Uniónak lesz képviselője az eljárások során. És ezért nagyon fontos a, az alperesi szerep. Strasbourgban ugyanis az esetjogban, az nagyon híres Bosporus ügyben, még abban az esetben is, amikor a tagállamok egyszerűen végrehajtják az Európai Uniós intézkedéseket, még akkor is az Európai Unió teljes mértékben felelős a aktusaiért, még akkor is, hogyha a tagállamok Európai Uniós jog szerint rájuk háruló kötelezettségeiket hajtották végre. Ami az ügy, ezt az ügyet illeti, hogyha a bíróság úgy ítéli meg, hogy eltérés merült fel, az Európai Unióra az ítélet kötelező érvényű lesz, és ez az alapvető újítás. Az alperesnek ebben az esetben a végkövetkeztetéseket le kell vonnia a Strasburgi Bíróság ítéletéből. Ez azonban nem privilégium, amelyel az Európai Unió Uniónak kedvezünk, ez tulajdonképpen e, azt jelenti, hogy e, a felperes mellett két alperes lesz, lesz egy második alperes is, akit e, felelősségre lehet vonni. Annak érdekében, hogy az Európai Unió jogrendjének a specifikus jellegét figyelembe vegyék. Köszönöm szépen. Megadom a szót Jean-Paul professzor úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, még egyszer. Ami a, társ alperes kérdését illeti, egy példát szeretnék mondani, annak érdekében, hogy lássák, hogy mennyire, mennyire fontos. A data retention szöveget nézzük. A német és a román alkotmány azt mondta, hogy ez problémát okoz. Nem tudjuk ebben a szövegben, hogy a közösségi szöveg, az, amelyik eh, ellentétes az alapvető joggal, vagy az tagállamoknak az alkalmazása az, amelyik sérti az alapvető jogokat. Hogyha Franciaországot eh, és Olaszországot tud bevonnák, illetve perbe fognák eh, emiatt, akkor egyértelmű ebben az esetben, hogy megállapítsuk, hogy a probléma magában az uniónak a szövegében szerepel, vagy a tagállam jogalkalmazásában van, merül fel a probléma. Másodjára, ami a jegyzőkönyveket illeti, hogy a bizonyos tagállamok fenntartásokkal kezelik ezeket a jegyzőkönyveket. Többször elmondtuk, hogy ezeket az unióra alkalmazandók a kompetenciái keretében és a e, e, tagállamokra in the field of EU law, így szerepel, ez ki van mondva. Tehát nem érinti a tagállamok belső kompetenciát, ez kizárólag csak a közösségi jog keretében történik. Nagyon aggódtam mindazért, amit Reding asszony mondott el, nagyon bájosan a délelőtt folyamán. Nem tudom elfogadni, hogy nem fogadjuk el például a jegyzőkönyveket, az egyes és a többieket. Az egyes, amelyik ugye a szellemi tulajdonjogokról szól. A tárgy tárgyalások során azt fogjuk ma, azt kellene mondani, hogy megnézzük a jegyzőkönyveket, és te így a priori kizárni a jegyzőkönyveknek az aláírását a ratifikálását, ez nagyon komoly probléma, mert ezekben vannak olyan elemek, amelyek alapvetőek és alapvető fontosságúak. Elnézést kérek, eh, hogy ilyen hosszasan szóltam, elnök úr. Köszönöm szépen, ezt az első délutáni szakaszt lezárjuk ezennel, megnyitjuk a második és ezennel utolsó délutáni szakaszt. Francis Jacobs úrnak arról meg a szót, aki a King's College-ben professzor, és az Európai Közösségek Bíróságának korábbi főtanácsnoka. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök annak, hogy szólhatok itt ma önök előtt, és foglalkozhatom ezekkel a nagyon izgalmas kérdésekkel. A kiinduló pontom az állásfoglalás tervezet. Azt hiszem, hogy hasznos lenne, hogyha abban a sorrendben mennénk végig az állásfoglaláson, ahogyan ezek szerepelnek az anyagban, és közben vegyük figyelembe azokat a gondolatokat is és érveket, amelyek itt ma a vita során eddig elhangzottak. Röviden, milyen érvek szólnak a csatlakozás mellett? Erről szól az első bekezdés. Most már kötelezettségünk a csatlakozás, tehát tulajdonképpen ez egy eldöntött dolog. A csatlakozás melletti érvek ezért már csak annyiban relevánsak, amennyiben meghatározzák, feltételeket szabnak meg eh, a hogyanra, tehát hogy hogyan történjen a csatlakozás, vagy esetleg eh, korlátokat határoznak meg a csatlakozásra. Most eh, az első albekezdésben említett szimbolikus érveket tegyük félre, és koncentráljunk csak arra, hogy mindenképpen hatékony folyamat kell, hogy legyen a csatlakozás, hiszen a cél az, hogy az egyezmény rendszere által garantált védelmet biztosítsuk az emberi jogoknak. Az Európai Unió, és ez a folyamat célja, az egyezményhez való csatlakozás után a lehető legnagyobb mértékben ugyanolyan helyzetben legyen, mint a, milyenben a tagállamok vannak, azaz ne legyenek általános derogációk, ne legyenek általános fenntartások, csak olyan korlátok legyenek, amelyek mindenképpen szükségesek az Európai Unió alap érdekeivel összhangban a kompetenciák megosztása a tagállamok és az unió között például egy ilyen terület lehet, és erre majd még vissza fogok térni. Ahogyan tudjuk, az Európai Unió már jogilag kötelezte magát az emberi jogok védelme mellett és bár az Európai Unió még nem csatlakozott unióként az egyezményhez, de a tagállamok igen. Ezért az unió csatlakozásának a fő indoka az lehet, hogy az egyezmény rendszerében lehessen biztosítani jogorvoslati lehetőségeket. Ez lesz a, ez a plusz, a hozzáadott érték. És konkrét esetekben amikor a Lisszaboni szerződés értelmében az Európai Bíróság nem rendelkezik joghatósággal, és nem hozhat döntést. Mert tudjuk, hogy vannak olyan területek, ahol az Európai Bíróság nem tudott jogot orvosolni, Például azért, mert elsődleges jogról volt szó, amelyel kapcsolatban az Európai Bíróságnak nincsen felülvizsgálati jogköre, vagy pedig azért, mert az ügy nem került megfelelő módon a bíróság elé. Nincs kétségem felől, hogy a Strasburgi Bíróság tudja majd gyakorolni a joghatóságát ilyen esetekben, az elsődleges jog területén is, amit nem szabad kivenni a Strasburgi Bíróság joghatóság alól, hiszen az egész csatlakozásnak ez lesz a legnagyobb haszna, hogy az Európai Unió elsődleges jogában is most már meg lesz a jogorvoslati lehetőség a Strasburgi Bíróságban. És ez majd arra bátorítja a Luxemburgi Bíróságot, hogy a saját joggyakorlatát is tovább, tovább fejlesz-e a jogorvoslat, a felülvizsgálat területén hiszen ha ezt nem teszi meg, akkor minden ilyen jogorvoslat a Strasburgi Bíróság hatáskörében marad. Szerintem nincs igazán probléma a tekintetben, hogy az emberi eh, jogok kapcsán az elsődleges eh, jog eh, jogorvoslatára is lesz most lehetőség. Az emberjogi bíróság tulajdonképpen az Európai Unió elsődleges jogát negligálná, és nyilván nem ez a helyzet. A Strasburgi Bíróság nem teheti meg azt, hogy az uniós jogi aktusokat ne vegye figyelembe, és persze nem érvényteleníthet Európai Uniós jogi aktusokat majd a Strasburgi Bíróság. Az én megítélésem szerint, és néhányan szintén ezt mondták el a mai vita során, a Strasburgi Bíróság még arról sem dönthet, hogy uniós jogi aktusok összhangban vannak-e az egyezménnyel. Itt, amikor egyének a bírósághoz fordulnak, akkor a bíróság azt dönti el, hogy az egyezményben garantált jogok sérültek-e, de nem tartalmaz, tehát nem dönt általánosságban a jogi aktusok érvényességéről nem terjed ki arra sem, hogy hogyan lehet korrigálni az adott jogsértő intézkedést, ugyanis az intézkedést is többféleképpen lehet értelmezni, és a Strasburgi Bíróság értelmezi az egyezménnyel összhangban a jogszabályokat, illetve az esetleges jogsértő intézkedéseket. Mindenképpen meg lesz tehát ez a felügyeleti jogorvoslati jogköre a Strasburgi Bíróságnak. Nézzük tovább a szállásfoglalást a következő pontban. A csatlakozás nem jelenti az unió kompetenciának a kiterjesztését, és nem eh, hoz létre új általános emberi jogi kompetenciát. Ez lehet, hogy talán félreértés is, ugyanis már magából a szerződésből világossá válik, hogy az Európai Unió nem kap új kompetenciát a csatlakozás révén. És a Zsakér professzor is rámutatott arra, az a kérdés, hogy az Európai Unió kötelese bizonyos jogokat tiszteletbe tartani, illetve hogy van-e kompetenciája az uniónak azon a területen, ezek nem kapcsolódnak egymáshoz, ez két külön dolog különösen a vallás, például a vallásszabadság tekintetében. Az Európai Unió itt már kötelezettséget vállalt, hogy ezt tiszteletben tartja, és voltak olyan esetek, amikor az Európai Bíróság kimondta, hogy az uniónak tiszteletben kell tartania a vallásszabadságot, de ez nem jelenti azt, hogy jogi kompetenciával rendelkezne az Európai Unió vallási kérdésekben. Ez szerintem itt egyszerűen egy félreértés. Az egyetlen új kompetencia, amit az Unió kap, az, ember, az az, hogy csatlakozik az emberi jogi egyezményhez. Máskülönben a csatlakozás ténye önmagában korlátozna az Uniót abban, hogy jövőben hogyan tudja gyakorolni a saját hatásköreit. A Strasbourg Bíróság ebben korlátozatná a jövőben, lehet, hogy már ma is ezt megteszi. A jegyzőkönyvekkel kapcsolatban úgy tűnhet, hogy az Európai Unió annak érdekében, hogy megfeleljen annak az általános követelménynek, hogy az Unió amennyire lehet részesévé váljon az egyezmény egész rendszerének, nos, célszerű lenne, hogy az összes fontos jegyzőkönyvhöz csatlakozzon az EU, minél kevesebb fenntartással élve. Persze megint csak az a tény, hogy az, az Unió csatlakozik a jegyzőkönyvekhez, ez nem befolyásolja a tagállamok pozícióját, akik az érintett jegyzőkönyvhez nem csatlakoztak, vagy pedig fenntartással éltek. Előfordulhat, hogy az egyezményben lévő néhány jog, amelyhez az Unió csatlakozik, nem annyira releváns az EU számára. Csak az élethez fűződő joggal kapcsolatban valószínűleg, hogy ez nem fog problémát okozni. És a, miért ne csatlakozna az Unió olyan jegyzőkönyvekhez, amelyeknek a e, tárgya első pillantásra nem esik az Unió tevékenységi körébe. Én igazából nem hajlanék arra, hogy az úgy ítéljen meg, hogy az Európai Unió eh, nem akar kötelezettséget vállalni a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, és csak általánosságban, majd később akarna, eh, akarna eh, csatlakozni a jegyzőkönyvekhez. Ugyanis azért születnek meg a jegyzőkönyvek végső soron, hogy az emberek talán jobban kellene, hogy megértsék, hogy mi a, a jegyzőkönyvek ratifikálásának a, az értelme, és akkor ez a folyamat is talán zöggenőmentesebben menne. A következő pont az ötödik pontban a miniszterek bizottságához fűződő kapcsolat. És itt szerintem elég egyértelmű a helyzet. Az Európai Unió mindenképpen kell, hogy jelölhessen bírát, hiszen az EU valószínűleg több esetben a bíróság előtt alperesként fog megjelenni, és az Európai Uniót mindenképp éppen az Európai Unió jogi kultúra, emiatt is megilleti ez a jog, hogy egy bíró képviselje. Másodszorban semmi nem szól a mellett, hogy az Európai Uniót képviselő bíró tevékenységét miért korlátozunk olyan esetekre, ahol az EU az egyik fél. Nyilván az egyezmény minden területén működhet ez a bíró. Következő kérdés, milyen módon történjen a bíró EU bírájának a jelölése? Hát amennyire lehet, a normál eljárást, eh, rendszert kell alkalmazni, megvannak különböző eljárási konstrukciók, hm, ezeket kell alkalmazni. Három eh, jelöltet választ az EU, majd valamilyen eljárás keretében, kell, hogy legyenek megfelelő eljárási garanciák, és eh, szükséges transzparenciát biztosítani kell, hogy minden rendben legyen a jelöléssel kapcsolatban kapcsolatban. Bevallom, hogy én személyesen nem látom szükségességét annak, hogy az Európai Parlament küldjön el képviselőket a parlamenti közgyűlésre, amikor ott a bírókat megválasztják. Az Európai Parlament máshol részt vehet a jelöltek kiválasztásában, például a Lisszaboni szerződéssel az Európai Bírósági Bírák és jogtanácsnokok kiválasztásában is delegálhat az Európai Parlament képviselőt abba a bizottságba, ahol a bírákat és a jogtanácsokat választják meg, tehát valami hasonló szerepet tölthetne be az Európai Parlament itt is az emberjogi bíróság bírájának megválasztásában. A miniszterek bizottságában hát evidens, eh, hogy eh, az Európai Unió kell, hogy eh, képviseltesse magát a miniszterek bizottságában az egész folyamatban, tehát nem csak a végső döntés meghozatalakor, hanem az egész végrehajtási folyamatban. És éppen ezért az Európai Uniót, hát így vagy úgy, de mindenképpen az Európai Bizottság fogja képviselni. Azután tagállamok, államok egymással szembeni keresetei, perei. Ez az egyik nehéz kérdés. Úgy tűnik, hogy talán helyes, csak nehéz megmondani, hogy miért, de talán helyes, hogy kizárjuk az ilyen tagállamok közötti pereket, legalábbis uniós ügyekben, vagy olyan ügyekben, amelyek kapcsolatban lehetnek uniós intézkedésekkel. De azért látok itt néhány nehézséget. Először is nem világos számomra, hogy a jelenlegi szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 344. cikke tényleg kizárja ezt. Erre már utaltak erre a cikkre. És hogy, tehát, hogy ne alkalmazhassanak más fórumot a tagállamok a vitásügyek rendezésére, mint amit a szerződés ír elő. Hát ez már itt egy kizárásnak tekinthető, de ugye a szerződés, már most az új szerződés rendelkezik arról, hogy az Európai Unió csatlakozzon az emberi egyezményhez. Hogyha megpróbáljuk korlátozni ezt a kizárást azokra a területekre, ami érinti az unió tevékenységét, akkor önként nehéz lenne ezt a kritériumot alkalmazni, és ki alkalmazná a kritériumot. Kétlem, hogy az emberi bíróság lenne ez, aki ezt alkalmazná, hiszen itt eh, korlátozva van a eh, bíróság kompetenciája. Bevallom, hogy ez egy általános dolog, de lehet, hogy nem kellene most még már előre szabályoznunk minden, majd később potenciálisan felmerülő problémát. Megvan annak a veszélye, hogyha már előre később megjelenő problémákat próbálunk jogilag szabályozni. Talán jobb megoldás, várjuk meg, mit hoz a gyakorlat. És ha majd látszik, hogy az Európai Bíróság vagy az Emberjogi Bíróságnak sikerült megoldásokat találni olyan problémákra, amelyeket az EU szerződés vagy az emberjogi egyezmény sem szabályoz, akkor ez jó lesz, tehát talán jobban kellene bíznunk a bíróságok értelmező tevékenységében és a tagállamokban, és nem kellene nekünk megpróbálni mindent ma előre leszabályozni a legapróbb részletekig. Egy dolog teljesen világosnak tűnik azonban, hogyha az emberjogi bírósághoz benyújtanak egy kérelmet, amiben érintett az Európai Unió, akkor kívánatos, vagy talán alapvető fontosságú, hogy az érintett tagállam, tagállamok és az Európai Unió is részt vegyenek az Emberjogi Bíróság előtt zajló eljárásban eh, társ résztvevőként vagy alperesként. Persze kezdetől fogva még nem világos, hogy pontosan mi lesz a kompetencia megosztás az Unió és a tagállamok között, sőt ez lehet, hogy még az eljárás végén sem válik világossá de ez még szerintem nem feltétlen probléma, ugyanis az Emberjogi Bíróság nem foglalkozik normál esetben a kompetenciák korlátozásával, hanem azt dönti el, hogy eh, sérültek-e az egyezményben biztosított jogok. Az Emberjogi Bíróságnak arról nem kell dönteni, hogy milyen ügynökség vagy ki, melyik szervezet felelős a jogsértésért az adott esetben. Elég lenne megállapítani azt, hogy igen, történt jogsértés, és azután rá lehet bírzni az Európai Unióra, hogy döntsék, döntsenek arról, hogy mi lesz a jogorvoslat. Tehát még egyszer mondom, nem olyan súlyosak a problémák talán, mint első pillanatra gondolnánk. Van-e még időm? Azt hiszem túlléptem már a rendelkezésemre álló időt, és csak néhány kérdésről tudtam még szólni. Akkor Konklúzióként, hogy mondjam a következőt, két általános megjegyzést tennék még. Először is úgy tűnik, hogy a csatlakozási folyamatban arra kellene törekednünk, hogy a lehető legkisebb mértékben módosítsuk a jelenlegi rendszert. Tokens bíróval értek egyet, a lehető legegyszerűbb legyen az eljárás. Ne eh, hozzunk létre nehézségeket és bár még nem gondolkoztam el ezzel nagyon alaposan, de nem tudnának meggyőzni engem arról, hogy az Európai Bíróságnál valamilyen mechanizmussal biztosítsuk azt, hogy első körben minden az Európai Bírósághoz kerüljön. Ezt nyilván nem lehet, hiszen az Európai Bíróságnak nincs joghatósága az elsődleges joggal és több más területtel kapcsolatban. És még ott is, ahol van joghatósága, ott sincs olyan absztrakt követelmény, hogy mindenképpen minden ügy először a luxemburgi bírósághoz kerüljön, mielőtt a Strasburgi bíróság vitákhoz kerülhetne. Végül még egy általános megjegyzés, talán ez kicsit ellentmondásosabb. Úgy tűnik, hogy az Európai Emberi Jogi Egyezmény továbbra is úgy kell látnunk, hogy ez az alapvető, az Európai Unió számára is alapvető emberi jogi elveket megfogalmazó konstrukció, még akkor is, hogyha már hatályban van az alapjogi karta is. A kartában foglalt jogokat ugyanúgy kell értelmezni, mint az egyezményben foglalt jogokat. Persze ez nem jelenti azt, hogy az értelmezésben nem léphet messzebb ennél a bíróság. És ne feledkezzünk meg arról, hogy a karta hatája még mindig korlátozott, ez csak az uniós intézményekre és a tagállamokra korlátozódik akkor, amikor a tagállamok az uniós jogot alkalmazzák. Ez nem egy könnyen alkalmazható kritérium. És akkor tehát természetesen nem lehet alkalmazni arra 20 tagállamra, akik nem tagjai az Európai Uniónak, viszont csatlakoztak az emberjogi egyezményhez hogy Európában az emberi jogi szabványok ne e, aprózódjanak e, szét. Az emberi jogi egyezményt tekintsük elsődleges e, jogi eszköznek, és ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió csatlakozzon az egyezményhez, mert ezzel az Unió majd megerősíti az egyezmény rendszerét, és legalábbis nem fogja gyengíteni azt. Köszönöm. Köszönöm szépen, utolsó hozzászólás következik. Anna Benáki asszony aki a görög parlament elnöke is volt, és az Ateni Egyetem professzora. Parancsoljon! Eh, Köszönöm szépen, elnök úr! Hadd mondjam el először is, hogy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy meghívtak. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm a szervezőknek, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Én vagyok az utolsó hozzászólóma, és azzal a privilégiummal és azzal a problémával kell szembenéznem, hogy már nagyon sok beszédet hallottam, és kollégáim elmondtak olyan dolgokat, amelyeket én akartam, eh, eh, én is szerettem volna elmondani. Az Európai Unió csatlakozása az emberjogi egyezményhez, ahogy azt már említették a kollégák, nagyon szimbolikus, politikai és intézményi jelentőséggel bír. Ez a szimbolikus jelentőség, ez a pozitív politikai jelzés többször is említésre került. Én azonban sokkal inkább az intézményi aspektusokra szeretnék koncentrálni, illetve arra a tényre, hogy ez a csatlakozás harmonizációt szükségeltett az Európai Unióról szóló szerződés, illetve az egyezmény megközelítése között, illetve érvényesítése és alkalmazása között, ami az, ami az emberi jogokat illeti. Tehát ez hatalmas harmonizációs elvárásokat fogalmaz meg. Illetve az állampolgárok jogainak védelmében is ilyen harmonizációs törekvésekre kerül sor. illetve az eljárás jog harmonizációjára is sor kerül, és ez szükséges, és emellett a különböző testületek, szervek munkamódszereit is harmonizálni kell. Azon testületekre gondolok, amelyeket az egyezmény hozott létre. Most nézzük meg először az érdemi jogot és ennek a harmonizációját. Az emberi jogi karta, amely az Európai Unióról szóló szerződés része, gyakorlatilag megszabadult számos olyan veszélytől, vagy megszabadított minket sok olyan veszélytől, amely a félreértelmezést tette volna lehetővé. Az 51-es cikk, illetve az 55-ös cikk felvett számos ilyen kérdést. E, ezeket a rendelkezéseket az magyarázó rész, illetve a preambulum bekezdések magyarázzák. Ezzel gyakorlatilag sikerülhet zökkenőmentessé tenni az utat, és ez visszatükrözésre került a két bíróság esetjogában is. A bíróságok esetjogának a fejlődése, illetve a bíróságok együttműködése reményteli, és azt gondolhatjuk, hogy esetleg teljes harmonizációja is sor kerülhet ezen a területen. Ami a luxemburgi bíróságot illeti egyrészt Folyamatosan követem az egyezményt, illetve a bíróság követi az egyezményt az ítélkezési gyakorlatában, eh, ami az emberi jogokat illeti, és az egyezmény eh, így tulajdonképpen már az eh, Európai Uniós jog része. Nézzük meg Spanyolország és az Egyesült Királyság ugye 2006-ban. A luxemburgi bíróság, amely a Spanyolország által az Egyesült Királyság ellen benyújtott panasszal foglalkozott, és emerről Strasbourgban is döntöttek 1999-ben a Matthews Egyesült Királyság ügyben. Nos, a luxemburgi bíróság nem hallgatta meg Spanyolország ügyét. Azzal az indokkal, hogy a Matthews ítéletre már sor került Strasbourgban, és azt az ítéletet kell követni. Ez, ezzel felmerül a kérdés, hogy ki az védelmezője az Európai Unió elsődleges jogának. A másik oldalon itt van az az esetjog, amelyet a Strasburgi bíróság követ, és a Strasburgi Bíróságnak a luxemburgi esetjoggal szembeni eset megközelítése, és itt az Olotugin Oroszország ügyet kell megvizsgálnunk, amikor is a bíróság a Nébis idem szabály tisztázásával nézett szembe, és ez a szabály vonatkozhat, illetve felmerülhet Európai Uniós jogszabályokban, versenyjogi jogszabályokban, Schengeni egyezményben. Most gyakorlatilag végeredményben elfogadták, elfogadta a Strasbourgi Bíróság azt a meghatározást, amelyet az Európai Unió, ami az Európai Unió jogában szerepel. Emellett itt van a nagyon érdekes foszforusz ügy is, amelyben elfogadták az, egyen, az emberi jogok egyenlő védelmének a feltételét az Európai Uniós jogalkotásban, illetve az egyezménye által lefelett területeken. Ezt azonban meg lehet fordítani, hogyha hogyha ennek a feltételei teljesülnek. Erre most azonban részleteiben nem tudok kitérni. Természetesen még mindig vannak eltérések a különböző a két különböző rendszer között, tehát egyrészt az egyezmény, illetve az Európai Unió Bíróságának a gyakorlata között, főleg például a preambulum bekezdésekben Mm, szerepel a, az önmagunk szerepel egy elv, amely szintén megvalósul a Strasburgi Bíróság gyakorlatában. Ez az elv a közvetett információadásra vonatkozik, és szélesebb körül, mint az Európai Uniós jogban az versenyjogban megvalósuló elv, és e, ez még, e, itt még egyéb kérdések is felmerülnek, menedékkérés, e, átmeneti menedék. Strasbourg például lehetővé tette azt, hogy azok, akik menedéket kérnek, azokat fog, fogva tartották bizonyos ideig, azonban a luxemburgi bíróság ezt nem tette lehetővé. Az egyezményben bizonyos különbségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy milyen feltételeket kell érvényesíteni, hogyha hogyha a kiutasítást megengedhetetlennek tekintjük. A kérdés az, hogy mely bíróság foglalkozik egy bizonyos feltétellel, egy bizonyos módon. Emellett a jogi és az eljárási harmonizáció az emberi jogi területen, illetve a jogi rendelkezések az Európai Uniós, illetve az egyezmény által szabályozott területeken már eléggé közel vannak egymáshoz, és azt várhatjuk, hogy nagyobb előrelépésre kerül itt majd sor. És bizonyos eljárási harmonizációra kerülhet sor a két európai bíróság között ami az egyezmény által létrehozott intézmények összetételét illeti. És hogyha ez megoldódik, akkor többé-kevésbé automatikusan megoldódik a többi dolog is. Ami az eljárások kialakítását illeti Strasbourgban, itt is vannak még bizonyos kérdések. Először is, milyen ügyek merülhetnek föl Strasbourgban? És ami a részvevő feleket illeti az ügyben, illetve azokat a viszonyokat, amelyek a két bíróság együttműködését meg, meghatározzák. Strasbourgban az egyéni panaszok vagy az egyéni kérelmek elbírálására kerül sor emberi jogi jogsértések esetén. míg az Európai Unióban az európai jogra vonatkoznak ezek a döntések, illetve az Európai Unió intézményeire vonatkoznak. A harmadik kérdés pedig az, hogy az elsődleges jogszabályalkotás, amely az Európai Unióról szóló szerződésben szerepel, megfelel-e az egyezménynek, és a Strasburgi bíróságnak döntenie kell-e ez ügyben, hogy megfelel-e vagy nem. Ez a végső eh, gondolat, amelyet felvetettem, ez több okból is problematikus, hiszen eh, felveti a két bíróság joggyakorlatának kérdését, és eh, esetleg felvethet felvetheti azt, hogy az Európai Unió kompetenciájába beavatkoznak, amely a szerződés 6. cikke második paragrafusában is felmerül. Ezért nagy érdeklődéssel hallgattam Jacobs professzor fejtegetéseit az Európai Unió elsődleges jogának elsőbségéről, és arról, hogy Strasbourgban ez hogyan tükröződik. Amikor elsődleges jogról beszélünk, akkor a szerződés rendelkezéseire, illetve a jogi aktusokra gondolunk, amely, amely jogi aktusok ugyanolyan hatásúak, mint a szerződések. Aztán, ami a másodlagos jogszabályokat illeti, joganyagot, ebből is van az Európai Unióban, jogi határozatok formájában. A kérdés az az, hogy mi történik az elsődleges joggal. Én azt gondolom, hogy a legjobb megoldás az lehetne, hogyha a Strasburgi Bíróság ezeket az ítéleteket a luxemburgi bírósághoz eljutatná. Mert azt gondolom, hogy a luxemburgi bíróságnak monopóliuma van az eur a szerződés interpretációjában, és ezt a monopóliumot meg kell őrizni. Természetesen felmerül az, elő, az előzetes döntések kérdése is, és ezt a kérdést is meg kell oldani. A második dolog, kivehet részt gyakorlatilag a bíróság előtti eljárásokban. Azt gondolom, hogy az egyezmény egyes rendelkezéseit módosítani kell, hogy a harmadik felek részvételét lehetővé tegye és hogyha azt szeretnénk, hogy az Európai Unió részt vehessen ebben, és ezért van szükség, ezért merül föl ez az új gondolat, mely szerint az Európai Unió akár kötelező érvényűen, akár szabad akaratából megjelenik az eljárásban. A döntés, amelyről, amelyről beszéltünk itt ma, magában foglalja a társalperes kérdését. Ez egy innovatív gondolat, és ez a csatlakozási egyezmény egyes kérdéseit veti fel. És a két bíróság között eddig is megvalósuló együttműködés erősítésére kerülhet sor. Az társ alperes nagy azért is innovatív, mert nincsen ezzel kapcsolatban az egyezmény rendelkezései között semmilyen információ. Ez nagyon bonyolult lehet, de mondhatjuk azt, hogy amikor valamikor jó, valamilyen jogi aktus merül fel, e, Európai Uniós részről, európai joggal kapcsolatos jogi aktus a tagállamokban, vagy bármi olyan, amelyre, amit az Európai Unió határozott meg, vagy az intézményei, akkor lehetővé kell tenni az Európai Unió számára, hogy társ alperesként vegyen részt az eljárásban, illetve tagállamok számára is lehetővé kell tenni a társ alperes szerep, társ alperesként való szereplést. Ezzel mindenféle értést el lehet kerülni. A kérdés azonban az, hogy hogyan tudjuk garantálni azt, hogy ez a részvétel, erre sor kerüljön. E, értesíteni kell az Európai Uniót, a tagállamokat, e, és ez valószínűleg nagyban az Európai e, Strasburgi Bíróságnak a munka, munkáját növeli. Illetve emellett felmerülhet az, hogy ezeknek az ügyeknek a listáját össze kell állítani. Például, hogyha egy államot arra kényszerítenek, hogy, vagy egy, egy államnak öm, büntetést kell fizetnie, akkor ő fizeti a büntetést, vagy az unió és az állam együtt, vagy az unió fizeti. Ezeket a kérdéseket meg kell vizsgálni. Nem szabad a Strasburgi Bíróságot túlterhelni egyrészt, és a tagállamoknak viszont lehetőség, lehetőséget kell adni, hogy kihasználják a lehetőségeiket. De természetesen Amikor korábban arról beszéltem, hogy a két bíróság között milyen eh, kapcsolat van, nem hierarchikus eh, eh, mm, kapcsolatról beszélek. A luxemburgi bíróság feladata az, hogy interpretálja és végrehajtsa az európai jogot. És ez azt jelenti, hogy azok a kérdések, amelyek az egyezményre vonatkoznak, ezek a bíróságra tartoznak. Ezekkel kapcsolatban a bíróság, az Európai Bíróság háttérbe szorul. Ami a szociális jogokat illeti, és a gazdasági jogokat, ez az, erre az alapjogi karta tér ki. Említettem a két bíróság közötti jogi együttműködést. Az új helyzet azonban megváltoztathatja az eddigieket, és jó lenne, hogyha a bíróságok meg tudnának állapodni bizonyos kérdésekben. Különös tekintettel arra, hogy a Luxemburg eh, elsődleges jog interpretációs monopóliumát garantálják. Ami az egyezmény által létrehozott testületeket illeti, vagy azt, hogy az Európai Unió ugye ezekben részt vesz bíróval. Ez a bíró, ezt a bírót az Európa Tanács parlamenti közgyűlése választaná meg. Ez egy technikai kérdés, ezt könnyen meg lehet oldani. Köszönöm. Bene, grazie, e dispiace. Köszönöm szépen, sajnálom azt, hogy mindig emlékeztetem önöket arra, hogy tartsák be az időt, de az, hogy mindenki megkapja az időt szükséges ez. Ugyanakkor arra kérem önöket, hogy nyújtsák be a titkársághoz az előadásuk szövegét, aki majd gondoskodik arra, hogy a bizottság minden egyes tagja megkapja ezeket, az, ezeknek az előadásoknak a szöveget. Esetleg valamelyik fordítást, esetleg lefordíthatjuk néhányat, talán mondja a titkár. És most megnyitom az ülés utolsó szakaszát. Nem tudom, valaki hozzá akar szólni, senki nem akar hozzászólni. Tehát Huaregi úrhoz. Rendben, a kollega szeretne feltenni kérdéseket a, az utóbbi hozzászólókhoz, akkor parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, van egy pár kérdésem Jakobs úrhoz. És esetleg a, a, nagykövet hoz aki a tanácsot képviseli, amit szeretnénk tisztázni. Jakobsz úr, illet, ön, illetve önök Gondolják-e azt, hogy szükséges lenne az Európai Bíró jelenlétét az Európai Bíróság döntésénél, ítéleténél, azoknál az eseteknél, amelyek az Európai Uniót érintik? talán a bíróasszony tudna erre válaszolni. Úgy tudom, hogy az emberi jogok bíróságánál az adott állam, az érintett államnak a bírái és vesz, részt vesznek. Annak érdekében, hogy a megtámadott jogrendszerről tájékoztasson, a kérdésem az, hogy a bíróságnak a belső ügyei tisztázzák-e azt, és garantálják-e azt, hogy az európai bíró mindig jelen lesz azoknál az eseteknél, amelyikor is az Európai Uniós szabály az, amit a felperes megtámad. Második kérdés van egy sor olyan intézmény, amikről nem tudom, hogy az egyezmény részesei, részei, vagy milyen lehetőség van arra, hogy az Európai Unió részt vegyen ezekben, akár megfigyelő vagy sem. A következők kezdek. Az emberi jogi biztos az Európa Tanácsnál. Aztán a Szociális Jogok Európai Bizottság, az Európai Migráció Bizottság, a kínzás, megelőzés és embertelen elbánási bizottságnál. Azért kérdem, mert a külügyi bizottság egyik módosítója azt mondja, azt kéri, hogy az Európai Bizottság egy képviselője legyen jelen ezeknél a szervezeteknél. Szeretem tudni tehát, hogy ezeknek a szervezeteknél mi a jogi álláspontjuk, és milyen viszonyban állnak az egyezménnyel. Harmadsorban meg szeretném kérdezni, hogy az alap ahhoz, hogy ne legyenek eh, pereskedések államok között, ne csak a a működési szerződés 344-es cikke legyen, hanem az egyezmény 55-ös cikke eh, is legyen, amelyik azt mondja, hogy a tagállamok ne használják fel az egyezményt ahhoz, hogy más országok ellen indítsanak peres eljárásokat. Ez Azért mondom, mert hogyha az Európai Unió azt akarja, hogy az e, tagállamai ne kezdjenek el pereskedni egymással, akkor kettős alapra támaszkodhatna. Nem csak a 344-esre, hanem magának az egyezménynek az 55-ös cikkére is támaszkodhatna. Ezek lennének a kérdésem, elnök úr. Yes, uh, uh this might be rather... Lehet, hogy egy naív kérdés lesz, bár remélem, hogy nem. Jacob professzor azt mondta, hogy a Strasburgi bíróságnak nem lesz jogköre érvényteleníteni EU jogot. Ezt gondolom tudjuk. De lesz hatásköre arra, hogy az egyezménnyel összeegyeztethetetlené nyilvánítson EU jogszabályokat. Lehet, hogy szükség lenne arra, hogy ne csak egy adott jogra reagáljon, azt tudom mondani, hogy az összeegyeztethető az egyezménnyel, hanem jó lenne megnézni azt, hogy hogyan hat, hogyan működik az az adott jogszabály, és akkor ennek a működését lehetne megkérdőjelezni, és nem magát a jogszabályt. Valószínűleg az egyetlen jogra való hivatkozás az egyezményre való hivatkozás lenne, és nem az EU jogra vagy tagállami jogra, ami végül is a jogsértést eredményezte. Lehet, hogy ez egy kicsit zavaros kérdés, de remélem sikerült megfogalmaznom. Kérem válaszoljanak a feltett kérdésekre, Hauregi úr kérdésére, szakértőket kérdem. Jakobs ú, professzor esetleg szeretne válaszolni, vagy Tulkens asszony, hogy gondolják, hogy szeretnének? Ecco, ah. I'm sorry. Um, yes, um... Úgy tűnik, hogy az első kérdés, hogyha sorrendben válaszolok, arra vonatkozott, hogy az Európai Uniót képviselő bíróság minden esetben részt vesz az eljárásban. Azt hiszem, hogy a, talán jobb lenne a bírónő válaszol erre, és akkor én majd a többi kérdésre válaszolnék. Nagy örömmel. Igen, a nemzeti bíró azt az egyezmény határozza meg, és valóban joga van megjelenni minden olyan ügyben, amelyik a saját e, országát érinti, szavazati joggal, és eh, nem csak a ülésnél, hanem a nagykamarás üléseknél is az egyezmény ezt egyértelműen kifejti, hogy alanyi jogon vannak jelen, nem arról van szó, hogy az országát képviseli, vagy az országát védi, hanem azért van jelen, amennyiben a nemzeti jognak bizonyos nüanszeit kellene elmagyarázni a, a bíróknak. Amennyiben az Európai Unió csatlakozik az egyezményhez, akkor úgy értelmezem, hogy ugyanolyan státusz kapna az Európai Unió bírája, mint az összes többi nemzeti bíró, mint azok, akik a 47 országot képviselik. Természetesen ezt meg lehet vitatni, hogy nem értem, hogy az Európai Unió bírája miért ugyanolyan súlyjal bírna, mint nemzeti bírok, meg kell nézni, hogy melyik ügyekben, és úgy vélem, hogy nem uniós jogi kérdésekben az Európai Unió bírája igenis szavazati joggal és meghatározó szerepet játszon ugyanis a legfontosabb az, hogy garantáljuk az emberi jogokat mindazok, akik csatlakoztak az egyezményhez, mind 47 ország és az Európai ők mindannyian dolgozzanak azon, hogy ezt az elvet tiszteletben tartsuk. És azt hiszem, hogy ha ezt tiszteletben tartjuk, akkor egyértelmű, hogy az Európai Uniós bírának részt kell venni. És majd visszatérek a következő kérdése hamarosan, de most átadom a szót. Thank you very much. Um... Köszönöm. Akkor elmondanám, hogy én ezt hogyan látom. Megint csak az Európai Unió csatlakozása kapcsán a jelenlegi rendszert kell lehetőleg maximálisan alkalmazni az Európai Unióban. És az Európai Unió bírájára is ez vonatkozik. Röviden szeretnék a többi kérdésre reflektálni. A következő kérdés arra vonatkozott, hogy az EU milyen képviseletet kapjon az Európa Tanács más több szervezeteiben, mint például a kínzás elleni, vagy a szociális jogokkal foglalkozó és más bizottságokban, szervezetekben. Hát erre spontán úgy reagálnék, hogy szükséges következménye az ilyen részvétel, Eh, ha az EU csatlakozik az egyezményhez, akkor ez is így kell, hogy legyen. Persze az EU most is eh, csatlakozott eh, már az Európa Tanács számos egyezményéhez, és részt vesz az e- ezen egyezmények alapján létrehozott szervezetek munkájában. És gondolom, hogy ugyanez lesz az emberi jogi egyezmény kapcsán is a helyzet. A következő kérdés az 55. cikkre vonatkozott, a emberjogi egyezmény 55. cikkére, így ezt lehet alkalmazni az államok egymás elleni keresetének a kizárására. Hát ez egy olyan terület, ahol speciális problémák vett fel ez a kérdés az említett indokok miatt. Mert egyrészt szükség van a tagállamra is, és az Európai Unióra is, hogy részt vegyenek a bíróság előtti eljárásban, hogyha valószínűsíthető, hogy valamilyen Európai Uniós intézkedésről van szó. Másrészt ki akarjuk zárni EU-s tagállamok egymás elleni keresetét, hogyha EU-s intézkedésről van szó. Azt hiszem, hogy ennek kapcsán majd az egyezmény rendszerét módosítani kell, és ezt valószínűleg meg lehet tenni hogyha egyik oldalon a bíróságnál az eljárás szabályokat módosítunk, másik oldalon pedig az EU-s tagállamok közötti megállapodásokat módosítunk, és így nem kellene magát az egész emberi egyezményt módosítani. Jobb lenne, hogyha ezt ilyen módon lehetne megoldani. Utolsó kérdés arra vonatkozott, hogy a Strasburgi Bíróság dönthet e arról, hogy Európai Uniós intézkedések e, összeegyeztethetők az egyezménnyel. Normál esetekben, ugye az egyéni panaszok esetén magánszemély e, bepanaszolja azt, hogy az ő jogait sértették meg, és az emberi jogi bíróság, e, hogyha a jogsértést megtörténnek tekinti, akkor nem feltétlenül mondja ki azt, hogy maga a jogszabály inkompatibilis az egyezménnyel. Az Európai Uniónak kell ilyenkor majd eldönteni azt, hogy hogyan korrigálja, hogyan, ha szükség van, hogyan változtatja meg a saját jogszabályát. Más a helyzet államok egymás elleni keresete pere ügyében. Ilyenkor a bíróságnak ki kell mondania, hogy általában az intézkedés hangba hozható-e az egyezménnyel, és nem konkrétan a sértett kapcsán állapítja ezt meg. De ezek persze nagyon kevés ilyen eset lesz, ez csak egészen kivételes esetekben lesz. Nem zárhatjuk ki persze, hogy az Európai Unió ellenítélet is meg fog születni. De az Európai Bíróság ítéleteinek a túlnyomó része eh, nem azzal fog foglalkozni, hogy egy eh, EU-s eh, intézkedés maga inkompatibilise, hanem hogy annak eredményeképpen valamilyen cselekedet valósított meg jogsértést. Rendben van, köszönöm. Igen, a hölgy szeretne még hozzászólni. Igen, nagyon fontos a kérdés, úgy gondolom, hogy két dolgot kellene tisztázni először is a kezetnek, hogy mit kell tenni, és mi a, a um, célja ezeknek a dolgoknak, amit megteszünk. A lényeg az, hogy egy peres eljárásról van szó minden egyes esetben, amikor is emberek, személyek, magánszemélyek vagy emberek csoportja úgy véli, hogy megsértették az ő emberi jogait, akár a nemzeti jogszabály miatt, vagy az európai jogszabály miatt. Tehát olyan emberekről van szó, akiket érintett valamilyen jogsértés. Számomra ez nagyon fontos mert abstrakta, in abstraktóban nem történik mm, elemzés, és nem történik ítélkezés, mindig csak egy konkrét esetben, egy benyújtott panasz esetén történik az eset, a jogszabályok ellenőrzése. Ugyanakkor az ítéleteket mindenképpen figyelembe kell tartani, különböző ítéletek, lesz, ítéletek lesznek, amennyiben a bíróság ítélete érinti az egyik tagállamot, akkor egyértelmű, hogy a többi tagállamnak is figyelembe kell venni ezeket az ítéleteket a saját jogalkalmazások során de a lényeg az, amit ki kell emelni, hogy mindig egyes esetekre hozzunk kitéleteket, nem fogunk bizonyos törvényeket megsemmisíteni, nem, azt fogjuk mondani, hogy az adott esetben történt egy jogsértés, és az adott tagállamnak ezt jóvá kell tennie. Emiatt rendkívül korlátozott és rendkívül erősek az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletei. És ez megkönnyíti a végrehajtást is. Köszönöm. Se c'è qualcuno. C'è qualcuno che vuole ancora fare? Sì, prego, prego, ambasciatore. Hozzá akar még szólni? Nagykövet úr, parancsoljon. Mr. Chairman, just... Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden szeretnék válaszolni egy konkrét kérdésre, amelyet azt hiszem, hogy nekem tett föl a jelentéstevő úr, Antondó úr. Először is eh, a, az Európa Tanács kormányközi eh, irányító bizottságába az Európai Bizottságot meghívtuk, mint megfigyelőt, például az Emberi Jogi vagy a Migrációs irányító bizottságba, ami a további lépéseket illeti, hogy hogyan lehetne kiegészíteni az Európai Emberi Jogi Egyezményhez való csatlakozást az együttműködés terén, alapjogi területen, az Európa Tanács nagy elégedettséggel veszi tudomásul azt az ajánlást, amely az ön jelentésében szerepel, az, az 1961-es, illetve 96-os felülvizsgált Európa Tanácsi Szociális Jogi Kartához való csatlakozás lehetőségét. Aztán felmerült egy javaslat a külügyi bizottság részéről, hogy az Európai Unió vegyen részt az Európa Tanács specializált testületeinek munkájában. Ezt az érdeklődést nagyon, nagyon is üdvözlöm, és szeretném megemlíteni azt is, hogy ugyanígy lehetne a CPT, vagyis a kínzás elleni bizottság, a rasszizmus elleni harc bizottsága, illetve az igazságszolgáltatás hatékonysága eh, nevű európai tanácsi testületekben való együttműködést meg, meggondolni. Az Európa Tanács monitorozásért felelős igazgatója márciusban Brüsszelben lesz, és konzultációt folytat az Európai Bizottsággal. És eh, én, hogyha önöket ez érdekli, akkor a jelentéstevővel egy kétoldalú megbeszélést meg tudnék szervezni az igazgató úr és a jelentéstevő között. Köszönöm szépen. Erről remélem ezt feljegyezte az előadó, ezt a találkozót, akarnak hozzászólni még. Más nem akar szólni, és emiatt megadom a szót az előadónak, aki egy első az első következtetéseket fogja levonni erről a találkozóról. Bizonyos kérdéseket tisztáztunk, másokat bonyolítottunk. A lényeg az, hogy mindenképpen gyümölcsöző volt és érdekes. Igen, elnök úr, valóban, hölgyeim és uraim, eh, véget le kell zárni ezt a nagyon érdekes ülést és eszmecserét. Nem fogom azzal büntetni önöket, hogy bizonyos végkövetkeztetéseket levonok, amelyeket mindannyian meghallgattak, ugyanis késő van, nem vagyok eh, ostoba, annyira ostoba ahhoz, hogy a szakértők előtt megpróbálják eh, következtetéseket kidolgozni, mert ehhezekhez ők értenek igazán. Két dolgot szeretnék elmondani, amelyeket politikai szempontból meg kell jegyezni, ugyanis ennek az ülésnek a jogi kerette nem tette lehetővé, hogy kihangsúlyozzuk azt, hogy az Európai Unió csatlakozása az egyezményhez egy hosszú követelménynek, hosszú ideig tartó követelménynek tesz véget, ez pontot a végére, ugyanis Európa mindig arra alapozott, hogy a magánember biztonságát, jogbiztonságát és szuverenitását teszi az egész európai projekt középpontjába az Európai Uniónak geostratégiai szerepe van, egy közös stratégiát dolgoz ki, közös piacról van szó, szabad mozgás, és ezért szükséges, hogy kihangsúlyozzuk, hogy az Európai Uniónak az alap a kezdeteknél már ott volt ez a DNS, ez az európai jellegzetesség, amelyik a csatlakozással és a kártával együtt egy régi-régi folyamatnak tesz pontot a végére, tehát ez egy régi folyamat, amelyet a, maga a bíróság is megerősített, és az egész az emberi jogokkal foglalkozó európai mozgalomnak. Ez az európai mozgalom, sok-sok szakemberről van szó, régóta említették azt, és erőltették azt, hogy az Európai Unió igenis el kell ismerni és csatlakoznia kell az Európai Egyezményhez, mert ezzel tudjuk garantálni kellőképpen az emberi jogokat Európában. Ugyanakkor figyelem, mert egy olyan politikai rendszerben vagyunk, amelyet a tag, az Európai Unió tagállamai viszik előre. Felvetődik a kérdés, hogy meddig van az, hogy a tagállamok, amelyek tudatában vannak annak, hogy a csatlakozás egy, a szerződés egyik mandátuma, tehát ők maguk elfogadták ezt, Mennyire érdekeltek tehát a tagállamok abban, hogy ez tényleg ezt a lépést meg is tegyük? Legyünk tudatában annak, hogy jelenleg az európai eh, politikai palett a prioritásai között ez nem az első helyek között van, mások a prioritások. Nagyon sok tagállam ugyan ezt egy további bonyolításként látja, egy újabb bíróságként értékelik, amelyik rájuk kopinhat, a saját nehézségeket nehézségeit látják elsősorban, Emiatt úgy vélem, hogy ki kell mondani itt, elnök úr, hogy a parlamentnek ez alkalommal is azt a ö, ö, vezető szerepet, animátori szerepet kell játszania, amely szerepel ugyan ez a szerződésben, mert szükség van egy nagyon fontos politikai kötelezettségvállalásra. Nem mondom azt, hogy tagállamok ellene vannak, de hogy semlegesen viszonyulnak, ez tény. És ez fog történni a tárgyalások során is. Elkezdték megvitatni, hogy mi legyen a tárgyalás tartalma, és már is azt tapasztaljuk, hogy a bizottság logikusan megállapítja a ö, saját korlátait, hogy így mondjam. Természetesen a bizottság kijelentette, hogy csak ő fog tárgyalni. Ez az ő joga minden kétséget kizáróan. Ugyanakkor már most meghúzott egy határt, és azt mondja, hogy a bizottság az egyetlen tárgyaló fél, el, azt kijelentette a tagállamoknak, hogy a tag, tag államokat fogja képviselni, amely tagállamok ott lesznek jelen a másik félnek, tehát a, a, az egyezmény oldaláról is. A 27, akik tagjai a 47-nek valamilyen módon találkoznak, illetve egyfajta politikai hűséget követel a bizottság tőlük. A bizottság a tegnap elfogadott eh, a dokumentumban azt fogja mondani, hogy a csatlakozás mellett egy sor eh, feltétel eh, van, és egy sor kiegészítés. Ez egy kicsit elriaszt engem, mert ebben annak lehetősége rejlik, hogy a bizottság körül bástyázza magát, hogy különböző fenntartásokkal eh, éljen, amelyeket a tagállamok majd feltehetnek. Kijelenti, hogy nem fogja érinteni a kompetenciákat és a eh, különböző eh, kom- mm, joghatásokat, és a jegyzőkönyveket illetően egy nagyon elmés megoldást talált ki, Ugyanakkor Jean-Paul Jacques úr által felvázolt helyzetnek nem igazán felel meg. Reding asszony a délelőtt folyamán rámutatott arra, hogy el kell ismerni az Európai Unió jogát ahhoz, hogy eh, csatlakozzon az egyezményhez és bármelyik jegyzőkönyvéhez, most vagy a jövőben. Én úgy vélem, hogy ezzel egy olyasmit jelent ki, amelyel nem nagyon vagyunk, e, értünk egyet. Azaz, hogy a bizottság azok az egyezményhez fog csatlakozni, és azokhoz a jegyzőkönyvekhez, amelyekhez már minden tagállam csatlakozott. Ami azokat a azokat a, a, a jegyzőkönyveket illeti, amelyeket nem minden tagállam írt le, azt csak úgy a jövőre bízza, és nem tudni pontosan, hogy mikor fogunk ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. a bizottság kérni fogja az Európai Uniós bírának a, létrehozását, illetve hogy részt vegyen a miniszterek tanácsánál, a parlamenti közgyűlésnél. Személyesen úgy vendlem, hogy ez felesleges lesz, tehát ők így gondolják a bizottságnál. Ahogy elmagyarázok itt, többen a az Európai Unió a társ alperes funkcióját is meg el fogja kérni, kérni fogja a bizottság. A bizottság ugyanakkor meg fog erősíteni, meg fogja kérni azt is, hogy egy olyan kitétel legyen, amelyik megakadályozza, hogy a tagállamok egymás ellen pereskedjenek. A következő lépés, amelyet meg kell tenni a következő hónapokban, egyrészt az, hogy a parlamentben elfogadjuk a parlamenti jelentést, amelyik előzetes dokumentumként kidolgoz. Sokkal gazdagabb lesz, mint az a dokumentum, mint amit önök ismernek, mert hiányzik még, hogy a különböző szakbizottságok és a különböző politikai pártok is hozzájáruljanak az anyaghoz. Úgy gondolom, és remélem Kázini elnök úr eh, megerősíti ezt, hogy júniusban a Strasburgi plénárison meg fogjuk erősíteni, meg fogjuk szavazni ezt a dokumentumot. Szükség van arra, hogy az Európa Tanács és egyhangulag elfogadja majd ezt a mandátumot, és itt van az, amikor kihangsúlyozom a ö, eh, tagállamok a szerepét. A tanácsnak kell elfogadnia a tárgyalási mandátumot tehát. És a nyár előtt kell elkezdeni a tárgyalásokat. Június-július hónapokban remélhetőleg ez lehetséges. A tárgyalás több hónapos lesz, és utána egy kettes vagy hármas eljárás nak kell alávetni. Először is az Európai Parlamentnek kell jóváhagyni a tárgyalások eredményét. Majd aztán az Európai Tanácsnak kell ezt jóváhagynia e, egyhangulag, és utána ratifikálni kell ezt a különböző alkotmány által megszabott eljárásokon a tagállamok, mind a 27 tagállam által. A ratifikálások mindig problémát okoznak, mindig meglepetéseket tartogat, és mindig hosszadalmas egy folyamat. Tehát, amennyiben minden jól megy, körülbelül 2011 végére mindez valósága válik. Köszönöm szépen, reméljük ez így lesz. Köszönöm szépen a figyelmüket. Rendben van, akkor most eh, köszönetet mondok eh, a professzoroknak, a felszólalóknak, a különböző eh, képviselők, az Európa Tanács képviselőinek, a bíráknak, akik jelen voltak, akik jelentős mértékben hozzájárultak a vitához, az eszmecseréhez. Itt voltak, nagy figyelemmel követték az eseményeket, és most mi bizottságként a módosítók határidejéként március 25-ét jelöltük meg. Mi legyen, kérdem az előadót, megtartjuk ezt, tehát március 25-ig kell benyújtani a, a módosító indítványokat a Hauregi öm, dokumentumhoz, tehát tervezethez, majd utána a bizottságnál április 6-án remélhetőleg megszavazzuk. Nos, módosítok, március 25-e, április 6-án lesz az első, a, nyilván a szakbizottsági vita, és júniusban kerül plenáris elé. Ez lenne a program, nagyon szépen köszönöm a viszontlátásra.